All right. Uh, uh, colleagues, uh... Kedves kollégák, ahogyan várható volt barátaink közül nem egy, késedelmesen érkezik, de ennek ellenére kezdjük el a munkát, hiszen két napi rendi pontunk van délután, és nem csak a bemutatókra szeretnénk időt hagyni, hanem a beszélgetésre, a vitára is. Külön örömömre szolgál, hogy itt üdvözölhetem a délutáni pódiumbeszélgetés résztvevőit, Nés Schmidt urat a Copenhagen Economics-tól, aki a hatástanulmány vizsgálatát fogja bemutatni számunkra a, a fellépés hiánya, vagy a nem koordinált fellépés következményei címmel. Azután Körnel Alexander professzor, a Center from for Financial Policies-től, aki pedig a krízis előtt készített tanulmány frissített változatáról tájékoztat bennünket. Azt hiszem, hogy tényleg aktuális volt e-, ez az update. Szóval először Schmidt úré a szó, meg is kapja a szót, parancsoljon. Thank you very much. Um... I will uh, move... Köszönöm szépen. Egyből a dolog közepébe vágok. Nagyon nagy kihívás ez a téma számomra, számunkra, minnyájunk számára. Ki felel a krízisért? Ez az egyik kérdés. Milyen szerepet játszottak az egyes szereplők, és hogyan töltötték be a feladatukat? Először is azt szeretném mondani, hogy a jelen krízis Kicsit a 80-as és 90-es évek elejére emlékeztet bennünket, mégpedig azért, mert az output szintek, tehát a termelés visszaesése körből ugyanolyan léptékű. És itt láthatják az EU és az USA output leveljeinek különbségét. És azt láthatjuk, hogy nehéz időket élünk meg, de teljesen más a szint, mint, mint a másik krízisben. Az exit stratégiáról, a kiszállási stratégiáról szeretnék beszélni, hiszen ez nagyon fontos kérdés. Az első kérdés az a megelőzés mit tettünk az EU-ban, hogy elkerüljük az egyensúly ki felborulását. A második lépés az ellenőrzés és a csökkentés. Mit tettünk tehát azért, hogy csökkentsük a krízis hatásait, és mit történt annak érdekében, hogy a krízisben lévő országokkal törődjünk. Először az EU preventív, megelőző intézkedéseiről szeretnék szólni. Mi nem működött jól, és azt gondolom, hogy valami nem jól működött, hiszen nem itt tartanánk. Két fő, négy fő üzenetem van. Egyrészt az EU nyitott szemmel ment ebbe a krízisbe, látta a krízist, de nem figyelt az előjelzésekre, és ennek ellenére jól értette az eszközöket, az okokat a krízis mögött, és az EU szinten lévő eszközöket, eszközök vagy gyengék voltak, vagy nem is használták őket. A krízis súlyossága pedig egyenlőtlenül oszlott el az egyes országok között. Itt van a Írország, Spanyolország, Portugália, Görögország a legrosszabb állapotban lévő országok. Itt sokkal nagyobb volt a munkanélküliség növekedése, mint a többi országban, majdnem 10%-os a munkanélküliség, és nagyon rossz, mondhatni, mizerábilis növekedési rátát e, tudhattak magukének, a balti országokban hasonló helyzet mi több, még rosszabb a növekedés negatív szintű. Az Egyesült Királyság, Svédország és a többi európai országban is drámaiak a krízis következményei. De nem ennyire drámaiak. A súlyosság, a krízis kihatásának súlyosságában nagy különbséget mutatkoztak, és ez magyarázható a krízis előtt fennálló egyenlőtlenségekkel. Azok az országok, amelyekben problémák jelentkeztek, már a krízis előtt is eh, rossz volt az infláció, ez aláaknázta a kereskedelmi ágazat teljesítményét, rossz volt a kereskedelmi mérleg. Mindez jól látható volt a krízis előtt. Nos, Kérdés, hogy ha ennyire látható volt mindegy, mindez miért nem volt valami előrejelzés? Hát volt előrejelzés, néhányat meg is szeretnék említeni. Az USA jegybankja a subprime jelzálogokról kiadott egy előrejelzést, és sok kockázatról beszéltek, az egyensúlytalanságot kihangsúlyozták. Maga az OECD is a lakások és házak épület árainak csökkenéséről beszélt 2007 óta, és az Európai Bizottság ECFIN szolgálata, igazgatósága se, az ECOFIN tanács nem tett meg kellő lépéseket, de ugyanakkor van optimizmus is. A G7-ek eh, központi bank jegybankjainak kormányzói 2007-ben azt mondták, a globális gazdaság eh, kiegyensúlyozottabb, mint az elmúlt 30 évben valamikor, eh, valamint azt is mondták, hogy a globális pénzügypiacok kialakulása, hatékonyabbá tették a pénzügyi rendszert. Ezután egy évvel összezuhant, magába borult a pénzügyi rendszer. 2008 második felében esett vissza a növekedés, de hogyha megnézzük a nemzeti a pénzügyi intézetek javaslatait, előrejelzését, akkor láthatjuk, hogy milyen tévedés volt. Én az OECD-ben dolgozom évek óta, és valóban nagyon nehéz volt a nemzetközi előrejelzők számára előrejelezni, hogy mi fog történni, vagy megsejteni, hogy mi a helyzet. De ugyanakkor fennállt annak a tendenciája, hogy alacsonyabb szintű technikai beszámolók jobban lássák a kockázatot, mint a magas szintű levele, jelentések. Az okok világosan érthetők az USA-ban. Ugye a dotcom buborék ki, bu, kipukkanása után hasonló visszaesés történt, és itt látható, hogy milyen intézkedéseket kell tenni a gazdaság stabilizálása érdekében, és túl alacsonyak voltak a kamatok, és ez is mint egy olaj volt a spekulátorok, a spekulációs befektetések tüzérem. A Európai Központi Bank kamatlába is alacsonyak voltak, de nem ennyire. Tehát azt mondhatjuk, hogy mind a pénzügyi ágazatban mind a reál gazdaságban a két piac között. Fiskális politikák, ez is nagyon akkomodatív volt ez alatt az időszak alatt. Az EU legtöbb tagállama még az úgynevezett jó időszakokban is deficitet produkált, és a többi ország még nagyobb deficitet mutatott fel, mint a többi. azok az országok rendelkezte, ott volt a legnagyobb baj, ahol nagy, nagyon magas volt az infláció, és itt szigorú fiskális politikára lett volna szükség. A kép a makropolitikákat mutatja, a makrogazdaság politikai lépéseit mutatja azokban az országokban, ahol nem tették meg a megfelelő intézkedéseket. Gondolom, hogy az önök szakbizottsága részleteiben vizsgálta meg a felügyelet és a szabályozás kérdéseit, amely egyik sem volt megnyugtató. Hiányzott a kockázat kezelés, a kockázat menedzsment, eh, a felügyelő hatóságok részéről, a bankok kitettsége nagyon nagy volt, sokkal több kockázatnak volt a kitéve, mint amit maguk gondolhattak volna, és a balti országok és Írországban sok nem hazai bank tevékenykedett, és ez egy bizonyos időszakban nagyon pozitív volt a gazdaság számára, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kredit crunchnak is sokkal jobban kivoltak téve. Ami a szabályozást illeti. Azt hiszem, hogy az önök szakbizottság ezekkel a kérdésekkel is foglalkozott. A, a, kockázati osztályok beosztása nem volt megnyugtató, a rating ügynökségek pedig a különböző kötvényekre és pénzpiaci termékekre olyan jó osztályozatokat, osztályzatokat adtak, amelyek nem feleltek meg a papíroknak. Például subprime jázálogokat préseltek bele a különböző termékekbe, és ezek jó rétinget kaptak. Nos, mi volt a nem prevenció, prevenció hiányának, hiányának köt, kö, költsége, ára? A prevenció hiánya alatt egyrészt a nemzeti fiskális politikai intézkedések hiányára gondolunk, másrészt viszont a pénzügyi piacok szabályozására is. Nos, a prevenció hiányának költsége nagyon jelentős volt. A munkanélküliek tömege nőtt, a felhasználható beruházási eszközöket nem használták fel, és a, például a skandináv országokban volt tudjuk, hogy 5-7 évbe is telhet, amíg a politika visszatér a normális kerékvágásba és a gazdaságpolitika is. Láthatjuk, hogy milyen sokba kerülhet ez az egész krízis Európának. Az OECD tavaly által publikált adatai szerint, adatai szerint akár 7 5-7 évbe telhet mostantól számítva, mielőtt az EU gazdasága visszatér a normális kerékvágásba. Ez pedig eh, egy a GDP két 10 eh, fölötti százalékos részét eh, jelentheti majd. A másik kérdés, melyről beszélni szeretnék, a mitigáció és a kontroll. Azaz a csökkentés és az ellenőrzés. Itt egy picit jobb a EU tevékenységének értékelése, meg lehetősen határozott makrogazdasági támogatást adtak, megfelelő fiskális könnyítést biztosítottak a 2009-es rendkívüli Európai Tanács és G20 találkozó után és hosszú ideje most volt a legalacsonyabb a kamat, és ez pedig könnyített a likviditási helyzeten, és szolvenciát biztosított sok nehéz helyzetben lévő társaság számára. Amikor a krízisbe keveredtünk, akkor nem voltak eljárásaink arra vonatkozóak, hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, és ennek következményeit most is értjük, érezzük. 2007-ben nagy stimulust láttunk, jelentősen nőtt az államadóság egész Európában, alacsonyabb volt ugye az adóbevétel, nagyobbak voltak a kiadások, eleve a támogatási kiadások nőtt, nőttek. Más pedig a gazdaság élénkítő intézkedések is sok pénzbe kerültek. Ez a diagram kevésbé drámai, mint az USA-ban, de maga a krízis is talán egy picit kevésbé volt drámai. Ez csak egy észrevétel összehasonlítottuk hasonlítottuk a fiskális politikákra terhelődő nyomást a 80-as és 90-es évek kezdetén bekövetkező krízissel, és azt láthatjuk, hogy nagyobb a fiskális politikákra terhelődő nyomás most, mint bármely korábbi krízisben, de maga a krízis, illetve a GDP-ből kihasított részaránya a ráfordításoknak is nagyobb. Ezért nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy a fiskális politikák eh, akár hozzájárulhattak volna ahhoz, hogy eh, egy egy százalékos csökkentésben redukálják eh, a visszaesés nem egy sokkal nagyobb fiskális ráfordítás és gazdasági élénkítés sem lett volna képes a krízis megakadályozni. A legalacsonyabb rövid távú nominális ráták eh, voltak tapasztalhatók az elmúlt évtizedben. Ezt láthatják a diagramon, nagyon drámai volt ez a helyzet. A visszatérő érv, amelyre engedtessék meg nekem, hogy kitérjek, a következő. Azok az országok, amelyek nem, amelyikben a közfinanszírozás helyzete jobb állapotban volt, most ezeknek az országokban nagyobb fiskális ösztönzőt kellett volna adni, annak érdekében, hogy a hazai gazdaságot előre vigyék, ösztönözzék, és ezek az országok, Németország, de például Hollandi és, és más országok is említhetők itt. Nos, mi tanulmányunkban komoly érveket sorolunk fel annak érdekében, egész pontosan négy érvet sorolunk fel, annak ellenében négyet az ellen, hogy Németország valamit még tegyen, kettőt amellett, hogy tegyen valamit. Egyrészt Németország gazdasági beavatkozása hatalmas volt, bárhogyan is mérjük ezt a debt to GDP ratio, tehát az adósság eh, a GDP-hez vetett eh, aránya túllépte a prudenciális határt, és az SGP-t figyelembe véve nem mondhatjuk azt, hogy egy nagyobb pénzügyi ösztönzést lehetett volna bevezetni a piacon. Összességében tehát a mi tanulmányunk arra teszi javaslatot, úgy érvel, hogy a GDP 1%-ával növelte a közköltségeket Németország. Ez Olaszországban vagy Portugáliában még, ha levetítjük, egy még magasabb részaránynak kellene, hogy megfeleljen. Ilyen módon nem várható el Németországtól a nagyobb támogatás. Ezen felül Németország egy gazdag, de egyben előregedő ország, és sok tanulmány mutatja, hogy az előregedő, de gazdag országok megtakarítási aránya nagyobb, kvázi, hogy felkészüljenek a jövőre, ezért tehát egy nagyobb GDP arányos gazdaságélénkítő támogatás veszélyeztette volna ezt a 4 vagy akár 5 százalékos megtakarítási rátát. Nem volt tehát könnyű amellett érvelni, hogy Németország még nagyobb támogatást adjon, de van két érve, amely emellett szól. Egyrészt az elkövetkező években azt fogjuk tapasztalni, hogy az európai és az USA kereskedelmi partnerei Németországnak többet kell, hogy exportáljanak. Illetve többet kell, hogy importáljanak, és kevesebbet fognak exportálni, és ezzel ö, voltak éppen Németország maga maga stimulálja saját gazdaságát, illetve a stímu gazdaság élénk itt is megtérült volna. De ez lett volna az a másik érv. Nézzük a valós költségeket. A csökkentés, a kockázat kiküszöbölés és az ellenőrzés fázisában az EU nem arra jött létre, hogy stabilizációs programokat alakítson ki. Ezért a nem eurózónából az IMF szállt be egy-két ország megsegítésére, önök jobban tudják én nálam, hogy most már Görögország, mint ország is problémákkal küzd, de az EU szerződésben ismerjük a non-bailout záradékot, amely megakadályozza vagy megnehezíti az IMF bevonását. Persze automatikus szolidaritás egyetlen rendszerben sincs, az IMF támogatása mindig a strukturális kiigazításhoz van igazítva, főleg a költségvetési kiigazításhoz. Az IMF és az USA költségvetésében épp úgy nincs egy ilyen központosítás, tehát a szövetségi szint nem szólhat bele automatikusan a tartományi szint költségvetésébe. Ugyanígy működik ez az IMF-nél is. Minden esetre a költségek, a valós költségek meg kell, hogy jelenjenek a számításban. A krízis előtt jelentkező problémák a krízis során még nagyobb, még súlyosabb költségeket okoztak, és sok országban akik már eleve bizonytalan gazdasági helyzetben voltak, spekulatív kérdések merültek fel, hogy mit kellene tenni, illetve min járna nagyobb költségekkel. Az EU fellépése a restrukturációt késleltette bizonyos esetekben, ez a gazdasági visszaesés tekintetében februárban vagy januárban nem jelentett igazi költséget. A valós költségek más természetűek voltak. A ezen országok számára növekedő a készpénz vagy a hitelek bekerülési költségei, tehát a kamatok nőttek, Görögország példája eklatása mutatja fel ezt a problémát, és így még mindig nem körvonalazható, hogy melyek a végső megoldás alapvető struktúrái. Ezért egy nagyon nehéz gazdasági környezet jött létre. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a krízisek mindig maszatos helyzetet teremtenek, és biztosak lehetünk benne, hogy a krízis kezelése jelentős költségekkel fog járni, de most azt gondolom, hogy mégis a másik irányba, tehát lépésről számolhatunk be. A specifikus price tagről persze ebben az esetben nem beszélhetünk, nem tudjuk ezt pontosan definiálni zárom mondandómat egy-két záró észrevétellel. A recesszió költségei megkerülésének legjobb módszere az, hogy eleve nem kerülünk recesszióba. Azt mondhatják, hogy na micsoda nagy világbölcsösség ez, de valóban, ezt mondhatom, ezt szűrtük le magunknak. Hogyha nagy egyensúlytalanságok jöttek létre a nemzeti gazdaságokban, a költségvetésekben, ezek előbb-utóbb implodálnak, berobbannak nőnek a fiskális, defi, nő a fiskális deficit, kibillen a kereskedelmi mérleg, ezen felül pedig, és ebben az esetben egy nagy fiskális ösztönző csomag még esetleg kontraproduktív ellenhatású is lehet következő észrevétel. Az EU szakpolitikák uh, óvó uh, lépése, vagy óvó lehetőségei meglehetősen korlátozottak. Nem sok jogkör van az EU-nak a makrogazdaság befolyásolására. A stabilizációs és növekedési paktum szankciós mechanizmusokat irányoz elő, amelyeket nem uh, alkalmaztak, pedig alkalmazhattak volna nem egy ország számára. Aztán módosították a paktum feltételeit is. Most vitasz folyik arról, hogy mit lehet tenni, Nos, úgy gondolom, hogy a, ezen felül hogy a felügyelet és a szabályozás területén, ahol nem merülhet fel kérdés, hogy ez az EU jogköre, komoly hiányosságok merültek fel, hiszen az EU azért a jogköre, mert különböző irányelveket, rendeleteket eh, irányozott elő a költségmegfelelési, a tartalékmegfelelési irányelv, és sorolhatnám az összes pénzügyi irányelvet, melyet az Európai jogalkotó alkotott, tehát a szabályozó és a felügyelő hatóságok nem működtek megnyugtatóan, és az ezen a területen adott válasz sem volt megnyugtató. A makrogazdasági visszaesés nagyon jelentős volt, az ECB ugyanakkor erősen és határozottan lépett fel, az EU is, Ugye az EKB e ezáltal, hogy a, csökkentette a, a pénz árat, tehát a kamatot, és a szolvencia megteremtése területén is jelentős lépéseket tettek. Hiszen egy-egy bankok nehezen tehették ezt volna meg, és ugyanakkor persze ez a bankpiacot és a belső piacot torzított el. De itt sokkal inkább Európa Egyesülésének és közös munkálkodásának előnyei rajzolódnak ki. Az országok krízismenedzsmentje pedig valóban gyenge láncem a krízis ellenőrzés területén. Köszönöm. Uh, Nagyon köszönöm ezt a beszámolót, és most kérem, hogy a kollégák uh, fűzzék hozzá megjegyzéseiket, vagy kérdezzenek. Pervans Berez az előadója ennek a témának. Tessék, Pervans, köszönöm szépen! Kopenhágából általában érdekes és hasznos dolgokat hallunk, mint most is. Alapvetően azt mondja, hogy hát azért lett mindennek rossz a vége, mert már azelőtt sem mentek a dolgok olyan jól, úgyha összefoglalhatnám ezt így ilyen röviden. Úgyhogy olyan helyzet volt, hogy egy külső sok hatást nem lehetett elkerülni, mert ugye két dolog van. Az egyik a költség, illetve az, hogy nem léptünk fel, Úgyhogy már előtte is sok helyzetben volt az állam, nem volt megelőző intézkedés, koordináció, tehát nem tett meg semmit azok közül, amiket meg kellett volna tennie. De másképp is lehet nézni ezt a kérdést. Lehet azt is mondani, hogy amikor beütött a krach, akkor nem tettünk eleget. És önt hallgatva az az érzésem, hogy tulajdonképpen minden jól ment. Mert most akkor minden rendben ment korábban? Hogyha Spanyolországban, Írországban nem lett volna ingatlan buborék, ha mindenki tiszteletbe tartotta volna a paktumot szó szerint, akkor amortizálhattuk volna kettős sok hatást, ami egyrészt a pénzügyi piacok és a kereskedelem részéről ért minket, mégpedig kiváló körülmények között, akkor nem lenne 10%-os munkanélküliség, mint ami valószínűleg be fog következni az év vége felé. Azt mondta, hogy a központi bank mindent tökéletesen tett, ő volt az első, és likviditást biztosított, mégpedig jó nagy mennyiségben a Cityben, Londonban. De 2008. júliusában növekednek a, a ráták, és 2008 Eh, júliusáig egyszerűen képtelenek eh, elhárítani ezeket a mérgező eszközöket. Akkor azt kellett volna meglépnie, ami nem az ő feladata volt. De végülis a kormány is eh, bűnös volt, mert nem tette meg, amit kellett volna. De őszintén szóval, ami a bizottságot illeti, tényleg nem gondolja azt inkább, hogy eléggé lassan reagáltak, és nagyon lassan ö, tudatosodott mindenkiben, vagy mi történik, úgyhogy egy évet veszítettünk. A belső piaci biztostól egy dokumentumot láttunk Barózó elnök úr kérésére. Barózó úr választókörzetében, aki már kampányolt Franciaországban és Németországban, és egy kicsit elkezdtek aggódni a különböző alapok miatt. Ö, aztán két percig volt az asztalon ez a téma. 2008. szeptemberéig, ami engem illet, úgy tapasztaltam, hogy nem igazán történt semmi. Legalábbis nem történt elég dolog, mert hogyha az ember közelről megvizsgálja a helyzetet, nyilván nem csak arról volt szó, hogy kicsit módosítani kell a piacot, sokkal komolyabb volt a helyzet. Aztán 2008. szeptemberét követően, amikor megszületnek a tervek, ön szerint eléggé fellépett Európa ebben a pillanatban? A tagállamok, amikor ö, a bankokat támogatták semmiféle európai feltétel nélkül, ez elég volt? Mert az Európai Bizottság azt mondja, hogy jó, hát majd utólag megnézzük, hogy kell-e átszervezés. Nem lenne jobb egy kicsit hamarabb fellépni, és nyilván ebben az időpillanatban csak az európaiak tudták volna megtenni, mert ugye ott volt Nikola Sárközi, aki próbálkozott, és aztán hogyan értékeli a hitelértékelő intézeteket? Eleget tettek? A bizniszmodell érdekében? megfelelően működtek? Egy bizonyos fajta termék létrehozásában, amit aztán eladtak a piacon, és ami nem föltétlenül biztos. És persze, amilyen szerepet felvállaltak a görög válságban. Jó, hát nagyon sok kérdést tettem fel elnézést, de úgy tűnik számomra, hogy ez fontos volt. Angolul fogok válaszolni, ha nem baj, köszönöm. I think vitathatatlan, hogy a válság 2008-ban csúcsosodott ki egy jelentős beruházási bank összeomlásával, és ez a nemzetközi és az európai pénzügyi szervezetekre is azonnal hatott. De az okok között alá kell húzni, vagy másképp fogalmaznék. A fő kiváltó oka a válságnak, mint ahogy más válságoknak is a pénzügyi piacon, amikor túlzott a befektetés és kevés a megtakarítás, most is az volt, mint máskor, a túlzott befektetés és a kevés megtakarítás. Ez mindig a 20-as években is, és később is már sokszor megismétlődött. Ami a válságot erősítette, a 2008-ban kirobbant válságot, az volt, hogy az amerikai hatások, események nagyon közvetlenül megnyilvánultak Európában is, és a mi országainkban meglévő egyensúlytalanságok is sérülékenynek bizonyultak. Ez egyébként előbb-utóbb kiderült volna, amúgy is. Csak a válság élesebben és gyorsabban rámutatott arra a rossz irányba, amelybe fordultunk. Ugye érdekes jelenség volt, hogy a spanyol bankok először nem érzékeltek semmit a válságból. Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban azonnal érezhetők volt, Spanyolországban érdekes módon nem. Ez is mutatja számomra, hogy a, a spanyol most ö, súlyosodó válságnak helyi strukturális okai vannak, míg a többi országban globális okok ö, voltak. Ami a központi bank szerepét illeti igyekeztem megfogalmazni, leszögezni, hogy valamennyi intézmény már jelezte ezt, hogy egy hasonló válság veszélye fennáll. Fiatal koromban egyébként ültem egyszer az OECD egy bizottságában, a hátsó sorokban, ahol egy híres személy, aki mellesleg az amerikai egybank elnöke volt, azt mondta, hogy egyről ötre fogom emelni a kamatokat, és akkor jött a dotcom válság. Ilyen hatalmas kamatemelés ö, általában akkor történik, amikor utána aztán jön a válság. Túl alacsony volt sokáig a kamat, és a hirtelen emelés sem segített már a helyzeten. Tehát a nagy intézmények is egyfelől tudatában voltak, hogy nő a kockázat, valami baj készülődik, ugyanakkor mégsem mérték fel annak valódi mértékét reálisan, és túl későn reagáltak, túl későn emelte meg az amerikai egybank is az alapkamatot. Tehát ilyen értelemben egyetértek önnel, hogy akkor már ez nem a jó intézkedés volt, ezzel már nem lehetett megmenteni a helyzetet. hosszabb távon kellett volna alacsony szinten tartani az alapkamatokat és a, kam- a kockázatot is. Már addigra az egyensúly felborult és rossz volt az időzítés. Az az egyszerű tény, hogy a nagy pénzügyi intézetek ideértve az Európai Bizottság ö, szakértői osztályát későn reagáltak, ez részben azzal is összefügg, hogy maguk a szakmai szervezetek is későn reagáltak az OECD 2008 végén konstatálta csak, hogy baj van. És az Európai Tanács 2009-ben. Tehát mindenki későn reagált, és egyébként még gyorsabban is, tehát gyorsabban is történhetett volna válaszolás világos, de ez nem csak az Európai Bizottságot jellemezte. Egyébként erről a jelentésben is szót ejtünk, csak nem volt időm erről külön beszélni ma. Ugye két alapvető vonalat követett a nemzetközi pénzügyi világ, illetve a politika. Először a bank megmentő csomagokat és az ipar megmentő csomagokat kezdték megfogalmazni, de sokáig egymástól függetlenül és ez nyilván a belső piac felborulását is magában hordozta ennek a veszélyét. Rüge kolléga leszegezte, hogy a bank megmentés meglehetősen koordinálatlanul működött, és valóban a bizottság is későn lépett. Még akkor is, hogyha most már azt mondhatjuk, ennek volt költsége, hogy azért végül is sikeres volt a fellépés, még ha egy kicsit el is késett. A korlátlan növekedése a biztosítási ágazatnak már korábban felhívhatta volna a figyelmet a problémára. Sok helyütt megduplázódott ezek volumene, tehát a változások egy irányba mutattak már régen, mégis Beres asszony, nem halljuk. Majd visszatérek rá, asszonyom, de a végeredmény az volt, hogy az európai bankok nagy része azt hitte, hogy ezt végtelenségig lehet növelni, a biztosítási piacot, és valóban a bizottság lehetett volna proaktívabb, meghatározhatott volna dátumokat, határidőket, ez valóban egy hiba volt. Az autóipar is későn reagált, és a reál gazdaságot is ez aztán érintette. Nyilván egyes kormányok igyekeztek időben, vagy hát utolsó pillanatban átszervezni autógyárakat, hogy még megmenthetők legyenek. Állami garanciákat adtak, hogy a munkahelyeket megőrizzék. Még ezt most kritizáljuk, ezt a hozzáállást, de éppen azért, de azért nem mondhatjuk azt, hogy ennek óriási költség lett volna európai szinten. Lehet, hogy ez nem a helyes módszer volt, nem vitatom, de a ennek a költsége nem volt olyan óriás, mint ahogy azt egyesek beállítják. A központi bank is későn reagált, nem jól ítélte meg a konjunkturális helyzetet, de maguk a bankok is. A bank megmentő intézkedések nem voltak eléggé koordináltak. Ezeket leírjuk a jelentés tervezetben, de tekintve hogy a pénzügyi politikák egyeztetést igényelnek. Önök szerint lehetett volna egyáltalán gyorsabban reagálni? A 27 országnak ugye koordinálni kell. És erre, ehhez időre van szükség, tehát a kihívás tükrében először minden ország a saját gazdaságában kívánta a keresletet nevelni, és lehetett volna ezt semlegesebben is tenni az egyes országokban és az európai szinten is. Ez kritizálható, de az együttes fellépés az idő lett volna ö, szükség. Az utolsó kérdését pedig nem értettem azt, hogy pontosan megismételni. A hitelértékelő intézetekről kérdeztem. Ö, hogy a, az a business model, amely szóltak, az milyen? Azóta is, évek óta zajlott már a vita arról, hogy kit is szolgálnak ezek a hitelintézsítő intézetek, a befektetőket, vagy a kedvezményezetteket, a cégeket, a befektető beruházó bankokat tehát még az se volt biztos, vagy egyértelmű, hogy kit szolgáltak elsősorban. Ole, parancsolj! Thank you very much. Very interesting. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt, amit hallottunk. Tehát itt öt csoportba sorolja az országokat. Lehetne három országot külön venni? Az északi országokat? Dánia, Finnország és Svédország eléggé hasonló cipőben jár. A 80-as években volt valami válság a burgonya témában, Svédországban, Finnországban pedig a 90-es években. Nem kéne nacionalistának lennem, de azért nem van nagyon rosszak nálunk a cégek, és ebben a három országban, mind a háromban eléggé jól alakulnak a dolgok, úgyhogy látjuk már a fényt az alagút végén. Lehet ennek köze a rendkívül magas adókhoz és a jóléti rendszerhez, amelynek óriási automatikus stabilizáló mechanizmusai vannak. Mert a munkanélküliség nem volt, és most sem olyan komoly, persze vannak kivételek, Nálunk a fiataloknál elég magas a munkanélküliség, Dániában viszont nem. Ami a minősítő ügynökségeket illeti. Elhangzott egy javaslat egy munkacsoportban 6-7 évvel ezelőtt. Megvizsgálták őket, és a válasz az volt, hogy nem. Magukat szabályozzák. Tegnap pedig leminősítették Spanyolországot, és mindenki felhördült. Ha annyira nem lehet őket előrelátni, akkor miért higgyünk bennük? Akkor a piac miért hisz nekik? És ennek aztán ilyen problémák az eredményei. Lehet, hogy ezek csak ilyen költői kérdések, de talán érdemes elgondolkodni rajta. Az utolsó kérdés, vége a válságnak? ha egy pillanatra elvonatkoztatunk a görög helyzettől, egyébként vége? Elnök, finn kollégánknak is szeretném megadni a szót, hogy válaszolhasson a kérdésekre, mert voltak olyanok, amelyek rávonatkoztak. Jákonszári asszony, köszönöm. Nekem is pontosan ugyanez volt a kérdésem, de más szempontból. Az Egyesült Királyság és Svédország található egy csoportban, ha jól értettem. Ők nem tartoznak az eurozónába, ez lenne az oka? Második kérdésem hasonló Ule kérdéséhez. Kicsit részletesebben elmondaná a fantáziáját használva, hogy milyen lesz a következő válság, és mi lesz az oka a jövőben a buborékoknak. I, I, um, I don't think there's very... Azt hiszem, hogy én részemről nem illik sorba állítani az országokat. Dániának annak ellenére, hogy nincs eurója, hasonló a monetáris politikája, mint az EU, eurótagoknak, és a tanulmány rámutat, hogy belső és külső okai is voltak minden országban a válságnak. Az Egyesült Királyság leértékelte a pénzét az euróhoz képest az utóbbi években, és ez tény. Tehát ezért nem lehet szerintem Dániával összehasonlítani az Egyesült Királyságot, nem tenném őket egy csoportba. És Dániában is volt munkanélküliség növekedés. Tehát szerintem nem lehet levonni azt a következtetést, hogy van egy külön nordikus története, a története a főtörténetnek. Nem lehet őket egy csoportba rakni. Én nem vagyok elég bátor ahhoz, hogy ezt megtegyem, ezt a lépést. Ami a hitelminősítő intézeteket illeti. A történelmi rekord ott akkor értük el, amikor kiderült, hogy a hitelminősítő intézetek és a befektetők is későn reagáltak és vették észre a veszélyt. Tehát még ők maguk is lemaradtak. Óriási különbség van abban, hogy az egyes hitelminősítő intézetek hogyan működnek együtt az egyes kormányokkal és ennek az az oka, hogy az ügynökségeknek semmi közük az államadósághoz. Voltam olyan testületekben, ahol ilyesmivel foglalkoztunk éveken át, és soha nem kellett ö, a minisztri ügynökségekkel konkrétan kapcsolatban állnunk. A, a hitelminősítő intézetek elsősorban a magánszféra és a biztosítási ágazat területén ö, működnek szorosabban együtt, és ott is inkább csak a cégekkel. És azt mondják ki, hogy hol, mely ágazatokban érdemes beruházni, és akik pedig a pénzüket akarják befektetni, azok általában használják a hitelminősítő intézmények eredményeit a saját megítélésükkel persze együtt összevetve, és gyakran ki is adják a saját minősítési kapacitásokat külső hitelminősítő intézeteknek. Így tehát nekik ezeknek az az érdekük, hogy minél több gyakori, pontosabb minősítést adjanak ki, és az USA-ban is sok a vita, de egy biztos, és ez a konklúzió, hogy teljesen más az állami és a magánszektorhoz való viszonya a minősítő intézeteknek. Nem hallottuk a kérdést, a válasz az, hogy nem, szerintem nem. Ez nem az ő kompetenciájuk. kérdéseket nem halljuk, ha mikrofon nélkül teszik föl őket. A Caesar öt évvel ezelőtt megvizsgálta őket, és az volt a konklúzió, hogy nem kell további szabályozás. We will, I'll take note of that and, and, and, and uh, note that in the final report. Uh... Igen, erre utalást teszek a záró jelentésben is az hozzáigazolásnak talán pont a másik irányba kéne történnie. Mi volt a kérdése? Most sem halljuk a kérdést. Mikrofon. Mert rossz hír, hogyha az elemzés eredménye az, hogy az Egyesült Királyság és Svédország mutatja a legjobb eredményeket, és ők nincsenek az Eurózónában. Ez egy kicsit úgy előre kell, hogy mutassa azt, hogy mit várhatunk, és milyen külső okai vannak a válságnak. a A Dán gazdaságról van egy éves kiadvány. Ezen kívül egy Sira nevű amerikai tudós anyagát is elolvastam, aki az összes válságot, főleg a pénzügyi piac válságot elemezte a 880-as, 1880-as években. Érdemes elolvasni, mert ugyanoda jutott a világ új, különböző technikák ez azt jelenti, hogy a kockázat, mint olyan már nincs itt. A 18. 19. század végén már létezett, A gyártó cégek kell is ez történt, aztán jött a 20. a 20 jöttek a 20-as évek, úgyhogy azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 15-20 év során ez nem igazán fog bekövetkezni, és erre az a garancia, hogy az emberek emlékezni fognak arra, hogy igenis félrecsúszhatnak a dolgok. De mondjuk 20 év múlva már elfeledkeznek róla, és akkor lehet, hogy újra kisiklik minden. Mi a jelentésünkben javasoltunk néhány szabályozót, amin javítani lehetne, mint hogy ez megtörtént korábban is, és valamit lehet tenni annak érdekében, hogy egy következő katasztrófát elhárítsunk. Köszönöm, elnök úr! Két része van a kérdésemnek. Az első az, hogy honnan tudjuk azt, hogy azonos problémákat hasonlítottunk össze, nem pedig különbözőket. Az Egyesült Királyságban a definíció a munkanélküliséget illetően megváltozott. Úgyhogy eléggé vegyes a kép, amit a számok takarnak. Hogyha nincs megfelelő definíció a számok mögött, akkor nem feltétlenül jó az elemzés. Van valami mechanizmus, tehát amelynek alapján harmonizált adatokat lehet összehasonlítani? Vagy közgazdászként csak felhasználja a különböző adatokat, amit a tagállamok mondnak? A Eurostatnál próbálják újra definiálni a számokat, mert tudom, hogy nálunk nagy probléma van a mérleggel, és a számok annyira nem jók, mint amilyen jónak tűnnek. Aztán van egy dia, amin arról van szó, hogy az EU nem a nemzetközi pénzügyi alap a stabilizációs programjára szabott. Hát akkor mire? Nos, ami a munkanélküliségi rátát illeti, az OSCD adatait használtuk, megnézzük a termelési értékeket. Az Egyesült Királyságban bizonyos okoknál fogva néha változó, mint más országban is. Aztán vannak a nemzetközi harmonizált adatok, amik már nem annyira szubjektívak. Ami az adósság szinteket illeti, hát egyetértek, bizony itt nincs minden benne. Aztán a, ami a ö, forrásokat illeti, ö, és a mérlegen kívüli forrásokat, azt is, hát eddig még nem sok minden történt, de azt hiszem, hogy a közelmúltban folytak tanulmányok annak idérítése céljából, hogy mégis mit jelent ez. Azt hiszem, hogy a mi tanulmányunk szempontjából hát nem igazán örülök azoknak az adatoknak, amiket föl kell használnom, de hát ez van. Azért azt elmondanám, hogy ha visszatekintünk a korábbi elemzésekre, a bank támogatás visszamenőleg nem olyan, gaz, olyan drága, mint amilyen volt. Például ott volt a svájci bankválság, ahol elsősorban az Egyesült Államok nyert. Úgyhogy azt hiszem, hogy az adósággal vonatkozó számok néha túlzottak. Másrészt viszont az adósságba beletartoznak a pénzügyi eszközbefektetések a tagállamok részéről a bankokban. Reméljük, hogy az idő elteltével ott majd profit termelődik. Köszönöm szépen. Még valaki szeretne hozzászólni? Kérdezi az elnök. Csak pontosítani szeretnék a Caesar munkáját illetően, mert említette, hogy újra foglalkozik majd a jelentéssel. Ol is mit is utalt erre. Joszkó készítette el azt a munkát, ami 2004-ben született, és aztán arra jutottak, hogy végül is nincs szükség módosításra, de a kiinduló pont ez volt, amit Juszko készített, mint viselkedési kódexet. Köszönöm. A végén a vitának, az ülésnek most még engedjék meg, hogy néhány kérdést föltegyek. Ugye azt hittük, hogy most kijövünk a bankválságból, és most úgy néz ki, hogy a sovereign debt válság következik, és szeretném tudni önöktől, hogy hogyan értékelik Uh, az államadóság kérdését uh, hogy fogunk kinézni két év múlva mondjuk az egy évvel ezelőttihez képest? Ami az állami adó, államadóságot illeti, biztos, hogy szükség van ezeknek uh, az értékeléséhez hitelminősítő intézetek véleményére? Az eurozónában nem helyettesíthetni az ő szerepüket egy más szervezet? amely elvégzi ezt helyettük, és megbízhatóbb, semlegesebb módon végzi ezt, el ezt a feladatot, mint a spekulációhoz közeli hitelminősítők. És az sem derült ki számomra, hogy ön szerint az EU-nak hiányzott -e egyfajta kormányzási kapacitása eleve strukturálisan és ez volt ez részben az oka annak, hogy későn reagált. Ha Barozó elnök odament volna önhöz, és öntől kérdezte volna meg, hogy most mit tegyek, hogyan kezeljem a válságot, akkor önök milyen mechanizmusokra utaltak volna, mit javasoltak neki? Megvolt az EU-ban a helyzet kezeléséhez szükséges kapacitás? csak nem használták ki ezt, vagy nem is volt mihez nyúlni. Ami az államadóságválság esélyét illeti, nem biztos, hogy ez ki fog alakulni, erről még a vélemények különböznek. A Financial Times ö, terjeszti ezt, Én egy befektető ügynökségtől azt hallottam, hogy Spanyolországot, Portugáliát kell most megvédeni, mert nekik euróban van komoly adósságuk, és van némi kockázat, de ez megint most fel van fújva. Bármi is történjék, egy biztos, hogy legyen egy olyan mechanizmus, és ezt most egyből alakítsuk ki, amely a bizottságot, a tagállamokat, a központi bankot összeköti, és lehetővé teszi, hogy ezek egyszerre, és egyszer mindenkorra leszögezi és kialakítja azt a rendszert, hogy azok az országok, amelyek magukat hozzák bajba, azok ne, hát kapjanak segítséget, de kapjanak szankciókat is a jövőre vonatkozóan. Nem lehet végtelenségig rosszul kormányozni, és ö, ugyan nem elviselhetetlen, de azért büntető szintű ö, kamatokat kelljen fizetniük, ha kisegítést kapnak a többi EU, euró országtól. A hitelminősítő ügynökségek és az államadóság viszonyában a magáncégek és a állami szervek teljesen más megítélés alá esnek. Egy ország csak akkor bukik meg gazdaságilag, hogyha nem hajlandó fizetni, de mindig lehet adókat kivetni, lehet, hogy ennek van szociális vonzata, de egy kormány mindig elvileg, elméletileg képes lehet megmenteni a pénzügyi helyzetet, mindig van tartalék a cégekben, a lakosságban, inkább azon múlik ez, hogy meg akarja fizetni a, hit, a, az adósságát. A hitelminősítő ügynökségek azonban másképp itt ítélik meg éppen ezért az államokat és a cégeket, mert a cégek előfordulhat, hogy tényleg nem képesek kilábalni a válságból, és rájuk ö, vonatkozhat az, hogy nem jó a business model, és az államok mindig teremthetnek önmegmentő lehetőségeket, ha más nem, az előző pénzügyminisztert be kell dugni a börtönbe, és kell egy új, de, de más ezért az államok helyzete, mint a cégeké, és a hitelminősítő ügynökségek azonban egy kicsit összekeverik a két céget, és hasonló ajánlásokat tesznek az államháztartásoknak, mint a magáncégeknek. És áról bére leminősítenek valakit, és ez egy cég, és egy állam esetében teljesen más következményekkel jár. Sajnos automatikusan az államokat is úgy kezeli a piac, mint a magáncégeket. Pedig teljesen más a szerepük, más a mozgásterük. A hitelminősítő intézeteknek a kockázatokat kell felmérniük, és ezek a kockázatok teljesen más típusúak a magánszférában, mint az államiban. Kiegészítésképpen még azt mondanám el, hogy tudom, hogy a bizottság mielőtt javaslatokat fogalmazott meg, igyekezett egyeztetni a szereplőkkel, a költségvetést is felül vizsgálta, utána aztán persze ambiciózus és kemény intézkedéseket hozott. Nyilván jobb lett volna, hogyha az ECOFIN tanács még a bizottság előtt a tagállamok koordinációja révén jóval előbb eh, kialakít egy védekezési stratégiát, még mielőtt ilyen tűzoltó intézkedésekre volt szükség. Tehát a mechanizmust továbbra is ki kell alakítani. Ha ezt nem tesszük, akkor baj lesz. Köszönöm, most rátérünk a ma után második részére. Átadom az elnökséget Alexander von Cambridge úrnak, Parancsoljon! Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szervezőknek is, hogy meghívtak arra, hogy ezt a follow-up nyomon követő kutatást elkészítsük, amelynek az első részét 2007-ben 7-ben készítettük el, 2007 bukásán, akarom mondani őszén. Egy szóval akkor, amikor a subprime, vagy a, a, a jelzálók piaci válság éppen kialakulóban volt 2007 őszén, és ekkor készítettük mi azt a tanulmányt, amely megvizsgálta, hogy mi vezetett oda, hogy a pénzügyi rendszer ehhez a ponthoz jutott. Előadásomban a 2007-es tanulmányról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy milyen következtetéseket vonunk le az új tanulmányban. Nos, először is megvizsgáltuk a krízis eredetét, származását, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatnak le a szabályozó hatóságok a jövőre nézve. A bank kockázati menedzsment modellek, ezt kérdeztük, elegendő biztonságot adnak-e a szisztemikus kockázatok ellen, illetve hogy a felügyelő hatóságok uh, át tudják-e tekinteni a rendszert, hiszen látszólag likviditással tele a piac, de ugyanakkor uh, nagyon gyorsan lefagyhat a piac, elfogyhat a likviditás, ahogyan ez 2007 őszén augusztusában történt. Mit kell tenniük a politikusoknak, illetve a szakpolitika kialakítóinak? Nos, a piaci alapú szabályozói modell, szabályozó modellekkel szemben kell nagyon óvatosnak lenni, mert ezek nem kellőképpen szabályozzák a szisztemikus kockázatokat. Azon szabályozó modellek, amelyeket a krízis előtt 7-8 évvel már alkalmaztak, olyan szabályozó modellek voltak, amelyek a piac igényeire voltak érzékenyek, és piac alapúak voltak, mondjuk a Bázel 2. A piaci alapú szabályozó modellek, amelyre a Bázel 2 épül, voltak, volt az egy, voltak a probléma egyik okai. Ezen felül pedig a policy, a szakpolitika és a végrehajtás, tehát hogy hogyan hajtjuk végre a döntéseket akkor, amikor a piacok változnak, amikor pénzügyi új termékek jönnek létre. Azaz tehát a szabályozást updatolni kell, frissíteni kell, és figyelembe kell venni a piacon alakuló változásokat, a pénzügyi innovációkat, amelyek hatalmas előnyekkel járnak, de ugyanakkor nagy kockázatokkal is, ahogy a securitization folyamatában. Tehát ami láttuk, amikor különböző rossz papírok a csomagokba csomagoltak és így adtak el. Tehát a Bázeli Bizottság és más nemzetközi bizottságok igyekeztek meghatározni a kockázatot, még akkor is, hogyha voltak olyan kockázatok, amelyek amelyek a forrás árak növekedésében láttak hibát. A legtöbb központi bankár, egy bankár ugyanakkor ezt nem gondolta problémának, hiszen a fogyasztói ár inflációra eh, koncentráltak a monetáris politikák, és ilyen módon a forrás árak szempontját nem vették figyelembe a piacon. A lámfadusi rendszer A lámfadusi modell pedig abban lett hatásos, hogy az európai pénzügyi rendszert áttekintse. A három szintű bizottságra utalok elsősorban. Hiszen ezek olyan piaci alapú szabályozó modellek voltak, amelyek a Financial Service Action Plan céljait szolgálták, amelynek nem volt más a célja ennek a pénzügyi szolgáltatási akciótervnek, hogy versenyképesít egy az e- európai piacot az USA piacával, és lebontsa a megfelelő akadályokat a tagállamok között. Ezek voltak tehát a fel meglátásaink a 2007-es tanulmányban, és mielőtt tovább térek az új tanulmány összefoglalására, még egyszer összefoglalom, hogy a 2008. januárjában publikált 2007-es tanulmányunknak milyen következtetései voltak bankmenedzserekkel és a piac szereplőivel is interjúkat készítettünk. Próbáltuk feltérképezni a pénzpiacok változó struktúráját. Az már megállapítható, hogy a pénzpiacok a bank alapú modellről a tőke alapú pénzmodellek irányába léptek el a szekuritizáció vagy a securitization jelensége, vagy a hitel kockázat transfer új mechanizmusok azok, amelyek meghatározzák ezt a pénzpiacot. Persze sok tagállam még a bank alapú modelleken működik, de az Egyesült Királyság és a g 10 Hollandia és Írország már ezekről az országokról egyértelműen elmondhatjuk, hogy itt már a tőke alapú finanszírozási modellek működnek, mint például a híres hírhet securitization. Persze nem akarjuk a securitization, tehát az értékpapírokra váltást bűnösségnek beállítani, de ugyanakkor az értékpapírosítás szisztemikus, rendszerszerű kockázatokkal járhat. Ellen Greenspan, a jegybank elnök az USA-ban azt mondta, hogy nem származik rendszerszerű kockázat az értékpapírosításból, a securitizationből. Mi több azt gondolta, hogy ezzel eloszthatjuk a pénzpiacokon a kockázatot, ezzel ellenállóbbá teszük a pénzpiacokat. Ez egy darab ideig igaz, de azáltal, hogy szétszórjuk a kockázatot, a kockázat még kockázat marad. Ezen felül mikroszinten azt láthattuk, hogy az egyes bankok egyre inkább az originate and relocate modell irányába léptek el, ez a modell, ez egy nagyon praktikus modell volt a bankok számára, a mérleg főkönyvük és a mérlegük kialakítása során, de ugyanakkor a securitization folyamatban voltak olyan szereplők, akik olyan komplex termékeket teremtettek, amelyek átláthatatlanok voltak, különösen a szabályozó hatóságok számára nem volt átlátható az ezekben a csomagokban jelenő kockázat és ilyen módon a holszél tőkepiacok kockázatait sem tudták meghatározni, és ezért a szabályozói modelleket megelőzte a piac, és ezért lehetett a krízis sokkal súlyosabb, mint amennyire kellett volna, hogy legyen. Egyre liberalizáltabbak lettek az EU és az e USA piacai, ez is hozzájárult a folyamat felgyorsulásához. Azt vettük észre, hogy 56 nagy EU székhelyű pénzintézetei jelentősen elszórja a kockázatait az egész EU-ban, vagy fiókok, vagy leányvállalatok segítségével. Tehát a Home Country Control a bejegyzés országa szerinti ország ellenőrzés modellje, vagy a Single Passport, az egy útleveles modellt egyszerre meghaladta az idő, hiszen a bejegyzés országa szerinti felügyelőhatóság nem rendelkezik kellő információval arról, hogy a bank különböző lerakatai, tők, fiókjai, leányvállalatai más tagállamokban, és akkor nem is beszélek a harmadik államokban működő, bő, működő bank fiókokról, illetve leányvállalatokról hogyan működnek. Ezért, tehát inkább a lámfalusi folyamatot kezdték támogatni. A három Level 3 bizottságot jogi személyiséggel látták el, azért, hogy a tagállami szinten nem azért, hogy ők legyenek a felügyelők, a bankfelügyeletek, de hogy legalábbis segítsék a tagállamok közötti felügyelő testületek és hatóságok közötti együttműködést. A Home Country Supervisorek, tehát a bejegyzés szerinti ország felügyelő testületei persze elszámolással tartoznak nem csak a parlamentjük irányába, hanem más EU tagállamok irányába is, ahol az ő bankjaik dolgoznak. Ezért tehát jogilag a viszonyokat át kellett alakítani, a home country control és a minimum harmonization elveit jobban ki kellett um, egyenlíteni, ami megfelelt volna az 1996-os egységes európai felügyelet elvárásainak, illetve ennek a jogszabálynak, amely akkor aktuális és jó volt, de meghaladta szintén az idő. Ezen kívül a Basel út, vagy a Basel 2-t is alapul vehetjük. John Igvel az egyik szerző arról írt egy, könyv, egy művében a Basel 2-t bírálta, azért, mert ez csak a mikroprudenciális felügyeleten működik, erre épül fel. Ezek gazdasági tőke modellek, és voltak éppen ez a hagyományos szabályozási elvárásnak felel meg. Tehát a Bázel 2 célja az volt, hogy a bankok kockázas, kockázatkezelési gyakorlatokat javítsák. És Ugye ezzel csökkenthetik a szabályozó tőkőjüket, mondván, hogy megbízhatóbb lesz, a, ez volt a vonzerő számukra, megbízhatóbb lesz maga az ellenőrzés rendszere. Azonban ezt a Bázár modellt meg kellett módosítani kellett, de nem ez volt a hitelválság oka. A hitelválság az összefüggő az interkonnektív piacokkal és a likviditási kockázatokkal függöttek össze, amelyek a wholesale piacokon jelentkeztek. Ahol persze a bankok összekapcsolódva szerepeltek de nem egy bank oka volt. Ez végezetül pedig a szisztemikus kockázatokat eh, nem lehetett egy felügyelet alapján eh, által korlátozni, ezért tehát a szabályozásnak és a jognak is határon átnyúló jelleggel kell rendelkeznie. Ezért a nemzeti bankfelügyeleteknek eh, erősebb kapcsolattal kell rendelkezniük egymáshoz. figyelembe véve a határokon átnyúló pénz, pénzintézeteket és az integrált um, hulszél tőkepiacokat nem is beszélve a credit swap piacokról, a hitel swap piacokról, ahol swapolják a hiteleket. Nos, az új tanulmány két részből áll. Egyrészt körülvázoltuk a legfontosabb szabályozási és felügyeleti kérdéseket, és kitértünk a Bázár 2-re, hiszen akkoriban ugye minden médium tele volt a Bázár 2-vel, de jelentősen megváltoztatták, tehát néhány kommentátor már Bázel 3-ról cikkezett. Jó irányba tett lépések történtek a Bázál 2 meg a módosítása során, de ezek nem voltak elegendők ahhoz, hogy megfelelő elemzést adjanak a piacról. Ezért, tehát mostani előadásomban, amikor már nem visszatekintek, hanem jövőbe tekintek, akkor majd szólok erről. Ezen felül a makroprudenciális kihatásokat is figyelembe kellett venni. A decemberi javaslataink a tér egyes tőke, valamint a leverage arány növelésére tesznek javaslatot, azáltal, hogy voltak éppen a bázeli jogrendbe beemeljük a leverage növelést. És a likviditási kockázatokat is figyelembe vettük, hiszen a különböző maturitási összenemilleszkedések vagy mismatchek eh, nagyon nagy problémát jelenthetnek, eh, mint a magánéletben, úgy persze a bankokban is a szekuritázáció, eh, tehát a tők, tőke, a értékpapírosítás eh, piaca komoly kockázattal jár, erről már beszéltem, és fontos, hogy a szabályozók erre kitérjenek, mind az EU szinten, például a tőke megfelelési irányelv kidolgozása során. Másrészt a makroprudenciális kihatást is figyelembe kell venni a Basel Bázel 2-es keretben. A kock, és mindezt be kell ágyazni a kockázatmenedzsment kérdésébe, de erről mindjárt beszélek majd külön. Ezen felül pedig a, a stress testing és a too big to fail elvére is kitérünk. Azaz, tehát mennyi terhet, mennyi nyomást bír el a rendszer, illetve létezik-e olyan nagy bank, amelyet nem szabad hagyni elbunkni milyen típusú um, kockázatmenedzsment modellt használjanak ezek a nagy bankok, amelyeket ugye az állam nem hagyhat elbukni, hogy láttuk is. Próbáljuk esetleg az áram részéről, a felügyelet részéről a nagy bankok által vállalt kockázatot kocká, korlátozni. Ezek fontos kérdések, és úgy hiszem, a too big to elmondhatom, mi mire jutottunk. A bankok attól, hogy a bankok holding struktúrában működnek, és ez több ezer különböző jogi személyiségből áll. Különböző országokban joghatóságok alatt működnek ezek, néha ezek nagyon nagy bankok, ezek a holdingok, és nagyon nehéz ezért egy banknak azt mondani, hogy egy bizonyos léptéket nem léphet túl, hiszen a bankok leányvállalatokat, fiókokat, nyitnak, amelyeket közvetve vagy közvetlenül irányoznak, tehát eh, borzasztó sok arbitrázs lehetőség nyílik meg. Roppant komplexek, komplex jogi struktúrában működnek a bankok, ezért talán sokkal inkább magasabb kő, tőkedíjat lehetne bevetni, bevezetni, attól függően, hogy mekkorák, ugye a jegybank részéről, a kereskedelmi bank irányába, attól függően, hogy mekkora a bank, minél nagyobb a bank, annál többe kerülne a tőke. Ez egy ilyen externalitási költség volna. Ugye szeretjük a nagy bankokat, hogyha ezek több munkahelyet teremtenek, fellendíték a gazdaságot, de be kell látni, hogy ezek szisztemikus veszélyt képviselnek, és ezért egy magasabb díjat kellene fizetniük a tőkéért, hiszen nagyobbak, de ez egy fair üzlet volna, hiszen több nyereséget is elérnek a nagyságok okán, a szinergia okán. Azt gondolom, hogy ez egy gazdaságilag hatékonyabb megközelítés van, mint hogy azt mondanak, hogy bizonyos szintet átlép a bank mérete, akkor eh, fizetnie kell. Paul Walker a caps on size eh, elvét, az USA-ban elterjedt elvet vizsgálja meg ezzel kapcsolatban. Aztán a swapok kapcsán egy másik, eh, az Econ számára egy tanulmányt készítettünk, az Econ szakbizottság számára, miszerint a derivatív kontraktusokat a clearing house-okba kell migrálni. Ez volt a tanulmányok felismerése, de ezeket a clearing house-nál letétbe helyezett derivatív kontraktusokat is felügyelet alá kell tenni. Például a hitellel összekapcsolt instrumentumok, tehát mondjuk a swapok, a hitelszwapok, komoly, rendszerszerű kockázatot jelentenek, és ezért ezeket is a cleaning house-okba kell migrálni, de figyelni kell, vigyázni kell arra, hogy mi a cleaning house. A cleaning house maga is egy pénzügyi antitás, amelyet bankok hoztak létre, általában bankok tulajdonában vannak. És a kockázat eh, poolba helyezését eh, teszik lehetővé, de hát persze és több átláthatóságot, de hát semmifajta tőkemegfelelési szabály nem vonatkozik a clearinghouse-okra csak a bankokra. Tehát ilyen módon a hitel kitettségi mutatóik azok sokkal magasabbak lehetnek. Tehát azt gondolom, hogy a clearinghouse területén komoly EU szabályozásra van szükség. Egyébként az USA-ban sincsen még a clearinghouse-okra vonatkozó uh, uh, szabályozás hasznosak lehetnek a clearinghoz által biztosított előnyök, de nagy veszélyek is kell is járhat ez. A London LCH house ról egy tanulmány készült, amely azt mutatta, hogy a, egy belga house nagyon alacsony marzsot kínált a hitel default swapokra, erre azt mondta az angol Keeringhouse, hogy ez egy tisztességtelen verseny, mert alacsony marzsal lépnek fel, és hogyan lehet így a kockázatokat menedzselni. Ezért tehát valami minimális felügyeleti típusú prudenciális beavatkozás szükséges ezen a területen. Nagyon fontos Európa számára ezen felül az is, hogy a nemzetközi szabályozás hogyan befolyásolja a hitelpiacokat. Vannak adataim, amelyekkel meg tudom mutatni, hogy sajnos sok EU országra a Basel 3 és a leverage ratio nagyon negatív kihatással van a bankok hitelnyújtási készségére és képességére, egész egyszerűen azért, mert a tőke bekerülési költsége megnőtt. Tehát ez egy komoly nagy összpolitikai, szakpolitikai dilemma lesz, hogy hogyan lehet a gazdaság pénzávaló ellátását biztosítani. Végezetül az EU szabályozási reformjában pedig üdvözöljük a Delorsier jelentés észrevételeit, és a parlament e témában zajló vitáit is úgy tűnik, hogy az európai pénzügyi felügyeletek rendszerét és az európai szisztematikus kockázat felügyelő tanácsát meghatározó jogszabályokra a parlament komoly módosító indítványokat készít el, de már 2007-ben is azt mondtuk, hogy több intézményi konszolidációra van szüksége pénzügyi felügyeletek területén Európában. De úgy gondoljuk, hogy egy EU probléma megoldó rezsimre van szükség. A 2001-es irányelven nyugvó um, előírás csak a szolvencia um, jogi előírásként értelmezhető, és ezzel nem lehet megoldani a problémákat. Tehát az EU-ban hiányzik egy megfelelő probléma megoldási mechanizmus. Ezen felül a pénzügyi tranzakcióra kivetett adók kérdését is meg kell vizsgálni. Tudjuk, hogy a parlament ezt felvetett ezt a kérdést, de úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi a tranzakcióra kivetett adók nagyon fontos szerepet játszanak a szakpolitikai vitában. Lássuk a Bázel 2 módosítására tett tavaly decemberi javaslatok listájás. Úgy gondoljuk, hogy bár nemzetközileg most már megváltoztat a kérdés jelesül, hogy hogyan tudjuk a makroprudenciális felügyeletet úgy használni, hogy a felügyelet rendszere működő, jobban működjön. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy a decemberi javaslataink a makroprudenciális keretekre vonatkoztatva is jól megállják a helyüket. Azt hiszem, hogy ez a, ez a diagram magáért beszél. Mit is tettünk? Adatokat gyűjtöttünk az USA-ban és Európában a vezető nagybankokról. És a legjobb oldali oldalom a TETA, a Total Equity Total Assets eh, arányt mutatjuk be. Ez maga a leverage ratio. Az USA és Kanadában a jogszabály írja elő a leverage ratio tehát ezekben a tőke eszköz arány a tőke irányába magasabb, és ilyen módon nagyobb játékterük, nagyobb leverage van ezeknek a bank, bankoknak, nagyobb játékterük van. Az USA-ban lévő bankokban ez a leverage ratio magasabb, és ez üdvözlendő, de Európában, nézzék csak meg a táblázatot, sokkal alacsonyabb ezek a leverage ratio-k. Egy kérdés. De hát mondjuk az USA adatok, azok az USA Gepsen alapszanak, tehát egyszerűen más számviteli uh, eredményekből jönnek létre. Most hogyan lehet ezt a kettőt összehasonlítani? Hát igen, mondja az előadó, igen, valóban. A kollégám tudna erre válaszolni, de ide egy lábjegyzetet teszek, utána megyek valóban. Hát ugye az standardizáció kérdése, ez egy nagyon aktuális kérdés. Nos, az IMF szintén készített egy tanulmányt, az USA, Kanada és Európa adatait hasonlított össze. És megkérde, feltette a kérdést, mi lenne, hogyha leverage ratio-t a Bázeli Bizottság megnövelni? Hogyan hatnak ez ki az észak-amerikai és az európai bankokra? És az IMF tanulmányában hasonló adatokra jutott, és hasonló következtetésekre jutott, mint mi. Majd mutatok egy diagramot is. Itt is van ez a diagram, az IMF diagramja. Az IMF jelentésében, mely néhány hónappal ezelőtt jelent meg, az olvasható, bár egy nagyon fontos kérdésről nem beszélnek, lehet, hogy az egyik szerzőnek vagy e-mailezek, hogy tudja mi a Nem, ezt látható. A jobb oldali oszlopban a TCL e látható, vetve a T árat, tehát a teljes tőkövek megfelelés a teljes eszköz arányhoz vetített arány száma, ez a leverage látható. Itt a sötét ö, oszlopok az európai oszlopok. Azaz nekik 400 milliárd USA dollárt kell ahhoz felhajtaniuk, hogy megfeleljenek a 4%-os leverage résiónak, amelyről a Bázeli Bizottság most tárgyal, mint lehetséges megfelelési mutató, melyet előírnak. A második, a világos oszlop, ezek az a bankjai látható az a második oszlopban. Sokkal kevesebb tőkét kellene ha jól emlékszem, mondjuk 125 milliárd dollárocskát kellene összegyűjteniük, hogy megfeleljenek a Bázeli bizottságban tervezett, illetve a konzultáció eljárásában bevitt négyszeres leverage ratio tervezetnek. Az FSA, az USA felügyeleti hatóság az elmúlt években nagyon kemény volt, és nagyon magas leverage ratio-t írt a bankoknak. Lássuk a második oszlopot, ez a tier van kapitál, tehát a legjobb minőségű tőke a shareholder equity. Nos, a tier van capital a risk-weighted assetshez vetítve, az RVA-ra vetítve. Nos, a Bázali Bizottság arra tett javaslatot, hogy legyen 10%-os ez az arány. A Bázában, Bázal 1-ben 8% volt az arány, lehet 10%, 10% ez az új arány, és eh, az európai bankokat ez megint nagyon keményen érinteni, mert 380 milliárd USA dollárt kellene felhozniuk, hogy megfeleljenek a 10%-os T1 RVA aránynak. A brit bankoknál sokkal kevesebb ez. Miért? Azért, mert a legtöbb európai felügyelet nél a tér van tőke voltak éppen nem egy igazi mobilizálható tőke, hanem ezek ilyen ö, passzív tőkének tekinthető. Tehát a shareholder equity, tehát a, a részvény tulajdonos equity, amit az európai felügyeletek ennek határoznak meg, tehát európai értelemben a tír van, amerikai értelemben nem annak számít. Egyszerűen nem elég jó az a tőke, nem ismeri el az amerikai felügyelet, ez tír van, tehát legjobb tőkének, és ezért az európai bankok ezeket a dead instrumenteket, vagy halott eszközöket nem tudnak felhasználni, tír van a legjobb beosztású tőke ö, kihasználásához. Aztán megnézzük a 8%-ot, a Bázel 1-et. Itt is persze tír van tőkéjüket klasszifikálniuk kell, de ez akkor csak 150 milliárd volna. Még egyszer mondom, az USA-ban és az Egyesült Királyságban az új elvárásoknak való megfelelés sokkal kevesebb, alacsonyabb lenne, hiszen itt a tír van kapitellel nem jelentkeznek problémák. Tehát a Bázel 2 módosításával az európai bankokra sokkal nagyobb költség hárul. Ez pedig az USA Federal Reserve adatait mutatja, és itt azt látjuk, hogy a eszközök melyik része van szekuritizálva, vagy értékpapírozva, értékpapírokba átalakítva, és mekkora része nem. És azt látjuk, hogy a eszközeik 60%-át a bankok az USA-ban és az Egyesült Királyságban ilyen értékpapírokra váltják, hát, tehát az eszközök 60%-át brit és az USA bankok papírosították. Ez persze jó, mert likviditáshoz lehet jutni gyorsan a papírokból, és az alacsonyabb szintű szekuritizáció merevséget okoz a piacon. Azonban az a kérdés, hogy az értékpapírpiac meghalt, de hogy is halt meg, nagyon is aktív ez a piac, és nagyon fontos része ez a gazdaságnak, nem is akarjuk ezt leölni, csak szabályozni szeretnénk egy picit jobban. Még röviden szólni szeretnék a kockázatmenedzsmenti folyamatokról. A kockázatmenedzsment modellek általában a bank belső adatain nyugszanak, megvizsgálják a bank könyveit, a különböző eszköz osztályokban a default lehetőséget megvizsgálják, megnézik az adatállományokat egy bizonyos időszakban, és általában nem veszik figyelembe egy lehetséges likviditási válság hogy nem mondjam, egy buborék kipukkanásának lehetőségeit. Ezek olyan modellek, amelyek úgymond rendes, normális időkre vonatkoznak. Ezen felül a modellek nem, venet, nem vezetnek korrelációkhoz a makrogazdaságban, nem veszik figyelembe a bankon kívüli befektető viselkedést. Tehát, hogyha mondjuk minden, hogy, hogy hát ki a modellre az, hogyha egyetlen befektető se akarja megvenni a bank papírjait csak a hitel kockázat, a piac kockázat és az operacionális kockázatot veszi figyelembe. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen risk management modelleket restruktúrálni kell úgy, hogy a makroprudenciális elemekre is kitérjünk velük. Az Európai Szisztemikus Kockázattanács, az RSB, az ESRB azt hiszem, hogy jó irányba tett lépésnek tekinthető. Az SRB fontos eleme a makroprudenciális felügyelet megteremtése érdekében, hiszen a makroprudenciális áttekintés nagyon fontos szerepet játszik az én bizonytalan piacon. Persze, jogi kérdés merült fel, hiszen ez egy önszabályozó tabás, az Európai Szerződés, a Lisszabon Szerződés 114-es cikke lehetne a jogalapja, illetve ez a jogalapja az európai, az ESRB Um, létrehozásának, és egyes um, jogászok, jogi szakértők kétkednek a tekintetben, hogy az ESRB megfelelő jogalapon került a létrehozásra. Erről szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre. Mégpedig azért nem, mert a szisztemikus kockázatot nem határozták meg kellőképpen a közgazdászok. Az ESRB-nek voltak éppen ugye az egyetlen jogosultsága az, hogy a szisztemikus kockázatot korlátozza, de hát mi is, mi is volna, kérdezzük úgy, mi fán teremne a szisztemikus kockázat? Nos, hatalmas vita zajlik arról, hogy hogyan definiáljuk a rendszerszerű kockázatot, a szisztemikus kockázatot, és hogyha az Európai Bíróság elé kerülni az ügy, lehet, hogy a bíró azt mondaná, hogy nem definiálható az er, a szisztemikus kockázat a Volker szabály, ugye a Volker vagy Volker szabály minnyájunk számára ismert, az Fontos tehát, hogy a bankoknak megtiltsuk azt, hogy hedge fundok vagy, vagy private equity, equity alapokkal ezen tevékenységüket folytassák. Nos, lehet, hogy az USA számára ez jó lenne, de Európa számára nem volna jó, de erről is majd a kérdezfelelekben válaszolok. Holisztikusabb áttekintésre van szükség a szabályozás területén, és egy megfelelő rezolúcionális rezsimre van szükség, amely határokon átnyugtató, és a bank rendszere sokkal inkább a szisztemikus kockázat kezelésre kell, hogy koncentráljon. No, pénzügyi tranzakcióra kivetett adók, hát a kérdés felelekben esetleg erre még válaszok, válaszolok, csak annyit mondok, hogy tudom, hogy a parlament szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, de mi úgy gondoljuk, hogyha jó ennek a szintje, akkor ez nem torzítja majd jelentősen a piacot. Ezért az FTT, vagy a Financial Transaction Tax jó eszköz lehet arra, hogy egy eh, anticiklikus eh, szabályozói eszközként működjön. Mondom, az anticiklikus szabályozásnak lehet ez egy jó eleme, hogyha a bankok nagy return on equity érnek el, vagy pedig nagy nyereséget érnek el, akkor kvázi több adót fizetnek. Tehát amikor szárnyal a gazdaság, nagyobb a bevétel, de ezzel voltak éppen a bankok kockázatvállalási kedvét akarja a szabályozó vissza, visszafogni. Úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó ügyét nem kellene elvetni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Uh, I now, uh, Elnök, nagyon köszönöm az előadását, és kérem a kollégákat, hogy tegyenek föl kérdéseket. Első szó jogán az előadó. Köszönöm szépen, rendkívül stimuláló volt ez az előadás. La Rosière et, et ses collègues dans le rapport qu'ils ont euh, élaboré, même si... Persze nagyon fontos az ellenőrzés, egyértelmű, hogy alábecsülték az internalizációs modelleket, és ez okozta a problémát. Itt a parlamentben sokat emlegettük, hogy a második pillér Bázel 2-ben nem volt eléggé fejlett. Azt gondolom, hogy ez része azoknak a dolgoknak, amelyek még az előző mandátum vége előtt is egyértelmű volt a parlament számára. Ugyanakkor szeretnék kérdezni a Bázeli Bizottság működéséről. Ugyanis ez most a banki szabályozás kérdését veti fel. Azt említette, hogy holisztikus megközelítése van szükség. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért ezzel. A Bázeli Bizottság legitim teret jelent a holisztikus megközelítéshez? Hát itt kérdőjelek vannak benne. Aztán az Egyesült Államok nem igazán folyik ebbe bele, folytatja a Bázel 3-at, amikor még a Bázel 2-t sem ratifikálta, pedig ők kezdeményezték. És hogyha ezek a mechanizmusok, amelyeket említett, szerepet játszottak bizonyos mértékig a válság elterjedésében, nevezetesen a modellek internalizálódása, amelyet a nagy befektetési bankok ösztönöztek, és úgy tűnik számomra, hogy ezekben az országokban, ha nem is érdekellentét, de valamilyen ellentmondásos helyzet kialakulásához vezetett. Nos, a Bázeli Bizottság nyilván bölcs emberekből áll, de ennek ellenére azért megdöbbentett, hogy új példaként említette, mert ugye mindenki tudja, hogy nagyon sok a javaslat előttünk, mindent figyelembe kell venni. Jó, de a szisztemikus kockázatról esetleg lehetne szólni néhány szót, hogy meg arról, hogy too big to fail, de én azt fogom mondani, hogy engem ez abszolút nem érdekel, az én gondom nem ez, hanem az, hogy tudjam, hogy hogyan lehet újra teremteni a pénzügyi, a bankrendszert, amelynek segítségével a reál gazdaságot finanszírozhatjuk. Hogy a bankok a saját feladatukat lássák el. Jó, legyen előfeltétele ennek, jó, ne legyen szisztemikus kockázat. De hát egy kicsit hiányosnak érzem az érvelést. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a Bázeli Bizottság mit tesz ennek érdekében. Mert ha már megszületik egy szabály, amelyet megfogalmaztak, attól kezdve már elég jól elboldogultunk, figyelembe vettük azt, hogy miről van szó. A Bázeli Bizottságnak nem igazán volt elképzelése ugyanezzel kapcsolatban, mert nem igazán érdekelte a, a befektetési bankok kérdése. De a szövegnek a kiegyensúlyozott volt, a három pillér, az mind, mind megmarad. Itt azért van egy nagy kérdésem. Ott van a hármas szint. Erről már itt a parlamenten belül nagyon sokat beszéltünk, mert nem volt jogi alap. És ugye hát a gyerek úgy halad előre, hogyha rakosgatja a lábát egyiket a másik után előre. Ez elég érdekes. Ön is nagyon jól tudja, hogy a politikai feltételek a három bizottság számára nem igazán voltak adottak. De most már igen, és ez jó dolog. Ugyanakkor, amikor azt mondja, hogy a kockázati bizottságnál nincs jogi alap, végül is őszintén elmondta, hogy olyan aggály ez, ami nagyon sokat jelen volt az Egyesült Királyságban az általunk ismert okok miatt. De a gond nem igazán a szisztemikus kockázat, hanem a makro ellenőrzés, még mielőtt még megdefiniálnánk a szisztemikus kockázatot. Ismerem a jogi érvek erejét, nyilván volt vita, de ha egy következtetés le kell vonni ebből a válságból, az tulajdonképpen nem más, és ön is elmondta, hogy a makroellenőrzés kérdése kritikus, amivel igenis foglalkozni kell. Az előttünk tevő javaslatot mindenki megvitatta, beleértve egy független brit szakértőt is, Jacques Dolarozier csoportjának tagja. Én úgy érzem, hogy azért elég nagy a felelősségünk, hogy ne tápláljuk azt az elképzelést, hogy a bizottságnak nem volt jogi alapja, mert szerintem ez nem volna felelősségteljes kijelentés. Az Európai Parlament vissza akar térni az eredeti javaslat szelleméhez, ahogyan ez a Razovier csoportban megfogalmazódott. Én a parlament, az Európai Parlament megközelítését támogatom erőteljesen, ami a kompenzációs területeket illeti. Ön említette, hogy a derivált termékek esetében ez mennyire fontos. Az elnökkel az Egyesült Államokban egy-két eszmecserét ö, folytattunk, mégpedig elég élénket, úgyhogy lehet látni, hogy ez egy olyan stratégia a befektetési bankok számára, hogy ne sokszorosodjanak a kompenzációs terek. Az egyik termék esetében végül is ne vetődhessen fel az a probléma, hogy az eurózónában is megteremtődnek ezek a feltételek ön szerint. E, köszönöm szépen, asszonyom. Nagyon fontos megjegyzések ezek. Azt hiszem, hogy egy fontos pillére a Bázel 2-nek nem fel, került megfelelően kidolgozásra, és ö, a válság előtt, és most jött el ennek a nagy lehetősége az európai politikusok számára, hogy ezt a hézagot kitöltsék, mert nem hiszem, hogy egyetemben érti mindenki a Bázel 2-t, illetve a Bázeli Bizottság azt, hogy a kettes pillérben mit kell csinálni az, ellenőrző, az ellenőröknek. Ugyanez a helyzet az első pillérben a bankokkal, és ez is fontos, de úgy gondolom, hogy ha a második pillért megnézzük, akkor el kell gondolkodnunk legalábbis Európában arról, hogy hogyan tudunk megfelelő kritériumokat, standardokat a regulátorok kezébe adni annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy hogyan kezelték, vagy rosszul kezelték a bankokat. Mert ezek a modellek mármint a rosszul kezelt bankok modelljei sajnos eléggé jól elterjedtek. Egy, nem igazán van különbség köztük, hogy hogyan kezelik az adataikat, hogyan konstruálják meg a különböző hitel modelljeiket. Viszont nem veszik figyelembe azt, hogy milyen külső tényezők és hogyan hat, befolyásolják modelljeiket. Csak azt vizsgálják meg, hogy ha vannak bizonyos dolgok, akkor bizonyos eszközökkel kell ezeket kompenzálni. A lényeg az, hogy az emberek megvegyék az eszközeiket. De a modell nem föltétlenül működik, és mi van akkor, hogyha nem lesz vásárló, amikor el akarja adni az eszközeit a bank? Tehát az a gond, hogy a modellek nem veszik figyelembe azokat az összefüggéseket és egymástól való függéseket a kockázatok terén a különböző pénzügyi intézetek között. függetlenül a makrofinanszírozó ágazattól. Az EU-ban a második pillérben az EV ezt fejleszthetné ki. Nagyon hasznos lenne, hogyha a kockázatkezelést a szélesebb makro tényezőkhöz kapcsolnák. Ezen kívül azt is össze kellene kapcsolni, hogy az intézményes befektetők hogyan működnek az egész piacon. úgynevezett stressz teszteket kell végezni ehhez. Látni kell azt, hogy mi is történik, és el kell játszani úgy, mint amikor háborúznak az emberek. De mi van, hogyha az összes bank a teljes pénzügyi rendszerben mindig ugyanazzal a problémával kell, hogy szembenézzen? Ez a stressz teszt, és ez már a második pillérbe tartozik. Beresz asszony. Az eurozónai EU rendszerben van ilyen stressz teszt, legalábbis én úgy tudom, hogy a pénzügyminiszterek és a szupervizorok és a központi bankok között született egy ilyen megállapodás. 2005-ben állapodtak meg erről, és amikor tényleg megpróbálták ezt, és kipróbálták ezt a stressztesztet, nem sokat tudott meg ebből a közvélemény. Igen. Azt hiszem, hogy még átláthatóbbá kell tenni mindent. Nyilván jobb dialógusra van szükség a politikusok és a szabályozók között, illetve a beruházók között, hogy hogyan lehet kezelni a helyzetet, amikor a piacok stressz alá kerülnek. Na most a második pillérben nagyon fontos terület, ez pedig nem igazán került kidolgozása. Azt hiszem, hogy az EU itt ö, tölthetné be a feladatát, mert a Bázeli Bizottság ö, ezt nem tette, ö, csak jó hangzó ö, elveket ö, fogalmazott meg, hogy jó ö, kormányzás, meg kezelés, meg stb. Nos, nagyon fontos lenne, hogy az Auditáló Bizottság és a másik bizottság együttműködne. A, a kockázati bizottság. Pedig különböző feladatuk van. A kockázati bizottságnak, a bankoknak bizonyos eszközöket kellene adni a kezébe, hogy ruházzanak be a piacon, és majd meglátjuk, hogy hogyan boldogulnak itt egy kicsit jobban ö, elkötelezettek kívánnának a bankban. Most úgy látom, hogy ezek a kockázati bizottságok az igazgató tanács szintjén nem igazán érintettek ebben a témában. És a bank azt mondja, hogy jó, hát majd látjuk, hogy mi lesz. Ezek olyan dolgok, amelyek mind a második pillérbe tartoznak. És ami a bankok kezelését illeti, ezt is át kellene szervezni, de azt hiszem, hogy a felügyelővel össze, együttesen összefogva, Végezetül a Bázeli Bizottsággal kapcsolatban egyetértek önnel, miért kellene ö, Európának ölbetett kézzel várni a Bázeli Bizottság döntésére? Hiszen Európa és az EU tagok benne vannak a Bázeli Bizottságban. De Európának igenis előnyre kell szert tenni, úgyhogy proaktívan lépjen föl, vagy dialógus teremtsen az Európai Bank hatósággal, mondván, hogy tegyük ezt a második pillérrel, szervezzük át a bankvezetését, ne várjuk meg, amíg a Bázeli Bizottság vagy a japánok egyetértenek. Európa is befolyásolhatná a Bázeli Bizottságot. És a nemzetközi szinten is meg kellene ezt tenni, nem olyan passzívnak kéne lenni. És mindig egy kicsit ez aggasztott az Egyesült Királyság kincstárával kapcsolatban, hogy mindig azt érezte az ember, hogy azt mondják, hogy á, nem kell túl sokat itt mozgolódni Brüsszelben, majd a Bázeli Bizottság elintézi ezt. Ennek megvan a jó oka, az, hogy az Egyesült Királyság elég régóta elég fontos szerepet tölt be a Bázeli Bizottságban, és azért elég sok minden jó dolgot is csinált a Bázeli Bizottság. A Bázel 2 ö, jó példája annak, hogy azért nem mindig jó eredményt ért el. Úgyhogy kicsit keveredni kellene az elképzeléseknek, a Bázeli Bizottság elképzeléseinek, az európai proaktivitásnak, és aztán persze mindenki elláthatja a, helye, a fontos szerepét EU szinten, és aztán utána ezeket mind továbbítani lehet a bázári Bizottságba. Köszönöm. Thank you. And um, I, I'm going to follow on from that question. Köszönöm szépen, ezt a kérdést szeretném én is folytatni. Ma délelőtt a szakbizottságban egy, egy központi témakört körüljáró anyagot, egy szemecik papert mutattam be, és itt az egyik észrevétel az volt, hogy hogy a felügyeleteknek valami szorosabbra kell fogniuk az együttműködését, hiszen egy eh, krízis során nagyon nehéz egy olyan modellt alkalmazni, amely megfeleli, megfelel ennek. Ezen felül pedig eh, a modellt, a krízis nem lehet modellezni. Harmadsorban pedig a pénzügyi intézmények ugyanezeket a modelleket alkalmazzák, ugyanúgy hedgelik a kockázatot, és hogyha ez a hedgelés nem működik, akkor megindul a lefele vezető spirál. Az én következtetéseim ugyanakkor nem a pénzügyi tranzakcióra kivetett adókra vonatkoztak, hanem sokkal inkább a módosított viselkedésre tett javaslatok voltak, és négy ilyen javaslatom volt. Ezeket most egyszerűen felolvasom. Az egyik, növelni kell a holdingokban tartott tőke megfelelési előírásokat, másodszorban a tőke kitettségi megszabályozásokat figyelembe kell venni, és a harmadsorban minőségi és szabályozási, szabályozott testületek alapján megszületett megállapodásokra van szükség, végül pedig a, olyan matematikai prog- termékeket kell alkalmazni, amelyek nem ciklikusak, hiszen megfelelő, megbízható modelleket kell kialakítani. Kérdezem, hogy van-e valami észrevétel ezzel kapcsolatban? Uh, increased capital is, is certainly needed. Uh, the, the first proposal increased capital on... Nos, tehát, hogy növeljük a... Ugye nem egészen értettem, hogy mit mondott ezek az értékpapírosított uh, eszközökre vonatkozott a felvetés, amelyek nem jelennek meg a könyvekben? Nos, hát itt arról van szó, hogy valami nem azonnal likviddá tehető, és ilyen módon matematikai modelleken nyugszik az evaluáció. Ezekre vonatkozik ez az ügy, hiszen hogyha ezeket az eszközöket olyan szinten tartjuk, mint a valós likvid eszközöket, akkor nem korrekten járunk el. Nos, úgy hiszem, hogy a likviditási kockázat minden eszköz esetében fennáll, és nagyon nehéz eh, tőke díjat kivetni az ilyen nem jó likviditásra. Ezért úgy hiszem, nem inkább másként mondom. Az aggaszt engem, hogy a bankok az eszközeiket eltüntethették a könyveikből, és azt mondták, hogy kérem szépen, eltűnt a, a tőkekockázat. Eladták befektetőknek ezeket a kockázatokat, akik abszorbálták, felszívták ezeket a kockázatokat, és és így a bankok kiírták a könyveikből a kockázatot, de a rendszerben szerepelte még továbbra is a kockázat. Azért, mert papírosították a kockázatot, ezzel voltak éppen egy tőke, egy nem jó tőkeellátottságú pénzügyi rendszert hoztunk létre. Egyetértek abban, hogy olyan tőkére van szükség, amely megfelel a kockázatnak. Teljesen mindegy, hogy most a könyvekben szerepel vagy nem, és éppen ezért a makroprudenciális felügyelet nagyon fontos. Nem annyira a matematikai modellek tudják ezt felmérni, hiszen a kockázat nem tűnt el, csak máshol szerepel. Ezért tehát a matematikai modelleknek nem adnék ekkora szerepet. Rendben van, hogy modelláljuk a kockázatot. A modellezés az absztrakt gondolkozást képzi le, nem szabad a modelleket eh, kizárni, a Bázel 2 voltak éppen erről a modellekről szól, de a modellek túlon túl is a múltból származó minőségi adatokon nyugodtak, amelyek nem vették figyelembe azokat az exogén sokkokat, mint amilyen a hitel krízis volt. Tehát a matematikai modellek eh, túl nagy szerephez jutása a szabályozók munkáját nehezítette meg holisztikusabb, ebben egyetértek, holisztikusabb megközelítésre van szükség a szisztemikus kockázatok megítélése során. Hiszen több tőkére van szükség, hiszen a kockázat még mindig szerepel a rendszerben. És ezt le kell térképezni, és ezen felül keppekre, tehát eh, plafonokra is szükség lehet, a hitelnyújtásban azért, hogy az eszköz árak túl gyors emelkedését megakadályozzuk. A 70-es, 79 előtt az Egyesült Királyságban a bankoknak ilyen kvalitatív ellenőrzéseknek vettették őket alá. Tehát nem lehetett egy ilyen home equity kölcsönt felvenni, egyszerűen mert minőségi ellenőrzésnek vetették alá 79-ig, vagy hogy a bankokat. Tehát lehet, hogy Európába vissza kell térni erre a minőségi ellenőrzésre, hiszen hogyha makroprudenciális ellenőrzést, felügyeletet hajtunk végre, akkor ellenőriznünk kell a kockázatot, és biztosítani kell, hogy megfelelő árral lássuk el a kockázatot bárhova is tüntették el a pénzügyi rendszerben a, az eszközöket. Capital, higher capital is definitely going to be... A magyar kabin tolmácsai tisztelettel kérdezik, a második emeleten ülünk az elnöktől balra, hogy jelezzék felénk, legyenek szívesek, hogyha hallgatják a magyar tolmácsolást. Rendben. A, a közösség most arról vitatkozik, hogy hogyan lehetne az értékpapírok egyenlőségét megteremteni, és a alkalmazkodás költségeit lecsökkenteni, legalábbis kevesebb lecsökkenteni, mint amennyi az európai, de mint az amerikaiak költsége. Tehát, hogy az európai bankoknak valami segítséget adjunk. Tehát nagyon fontos, amit elmondasz. Köszönöm, egyetértek. Elnök. Köszönöm. Előadónk nagyon izgalmas dolgokat mondott. Néhány rövid kérdésem lenne. Ön azt mondja, hogy Európának proaktívabbaknak kellene lennie, és egy globalizálódó világban nekünk is fel kell fogni ö, a globális feladatainkat, ugyanakkor nem szabad előre rohannunk sem, mert akkor lehet, hogy egyedül maradunk. Ezzel egyetértek, mert ha így cselekszünk, akkor az súlyos gondokhoz vezethet. A szövegében ön azt mondja, hogy a különböző vagy egyes pénzügyi termékeket ki kéne tiltani a piacról. Mert ebben a házban, de azt hiszem még ezen a házon kívül is, erről folyamatos vita zajlik, hogy egyáltalán be lehet-e bármilyen pénzügyi terméket tiltani, van ennek értelme. És ön azt mondja nekünk, hogy ö, hogy éppen lehetséges, de nem jó megoldás. Ön érti az érve a betiltás mellett, de ez gondokat okozna. Engem érdekelne néhány érv pro és kontra az önszájából arra vonatkozóan, hogy egyes termékek betiltásával kapcsolatban mit lehet elmondani. Mert ha fogyasztóbarátok vagyunk, vagy legalábbis a politikusunk azt gondolják, hogy fogyasztóbarátok, akkor szívesen betiltanának termékeket, de ön hogy látja ezt? Hiszen akkor úgyis a bankok létrehoznak, hitelintézetek létrehoznak más néven majd termékeket, és azok majd óvatosabban megfogalmazottak lesznek, de attól még veszélyesek. Ami a tranzakciós adót illeti, ön miben látja egy ilyen adónak a lehetséges szerepét? Nem lehet, hogy ez lelassítja majd a piac működését? Vagy pont ez a cél? Vagy lehet, hogy a pénzminiszterek egyszerűen pénz, pénzhez szeretnének jutni egy fenntartható bevételhez? és ugye, hazámban, ahol nagyon magas az adó, én is nagyon sok adót fizetek, és szeretnék magukról levetni az adóztatás terjét azáltal, hogy európai adót találnak ki. Ö, lehet, hogy ö, hogy lehet ennek a fenntarthatóságát garantálni, ha ez egyáltalán jó ötlet? és lehet, hogy itt a környezeti fejlesztési szempontok is a szerepet játszanak, nem pusztán a pénzügyi, a bankokra vonatkozó megfontolások. Ez egy izgalmas kérdés ebben a vitában. Ugye a swap piacokon ez felmerül, ezen termékeknek a szerepe, és az anyagban leírjuk, hogy agaszt minket a túlzott kockázatvállalás, és realistább árképzésre lenne szükség, de ugyanakkor nem hiszük azt, hogy bizonyos termékeket betiltani jó ötlet, mert nem hiszük azt, hogy a pénzügyi termékek eleve valamilyen ős eredendő bűnt képviselnének. Azon múlik minden, hogy hoz, hogyan használjuk föl ezeket a termékeket. Hogy utána hogyan manipulálunk velük, nagyon vagy kicsit, mennyire torzítják a piacot, visszaélünk-e velük. Tehát szerintem nem betiltani kell őket, hanem végrehajtani a már meglévő szabályokat, és jól szabályozni a dolgot, mint ahogy most a Goldman Sachs-ot elkapták, hogy legyenek a manipulációra vonatkozó, a spekulációra vonatkozó szabályok, amelyeket aztán be is tartunk. És aki mondjuk becsapja az ügyfeleit, az vállalja is ennek a következményeit. Az államok által kibocsátott kötvények piacán világos és jogos a félelem, hogy a kockázattal kereskedők kihasználják az egyes országok gyengeségeit, és így ö, rákényszerítik őket, hogy kötvénykiadással finanszírozzák a hiányaikat. Nem hiszem, hogy a termékek betiltásával ezt a pénzügyi volatilitást meg lehet akadályozni. Inkább korlátozni kéne a, a, a jogszerű termékek forgalmazását hozzákötni szabályokhoz, kockázatokra vonatkozó szabályokat kell kialakítani, a a csereügyletekre vonatkozó szabályokat. Nehéz megmondani egyébként azt, hogy mi a jó és a rossz pénzügyi termék. És elmondanám, hogy vannak már most is jogszabályok, amelyek erre vonatkoznak, ezeket csak be kéne tartani, be kéne tartatni a tagállamoknak, vagy máshol is a világban. És például a CDS ár szintjét is megpróbálták manipulálni, és ez viszont tényleg az EU jog szerint a piac szabályokkal való visszaélés. És az Egyesült Királyságban az FSA kimutatta vizsgálatok után, hogy igenis voltak ilyen piaci visszaélések a londoni pénzpiacon, nem csak a derivatívákkal, hanem más területeken is. Tehát a végrehajtáson lenne a hangsúly, nem feltétlenül a betiltás a jó módszer. Egyébként szerintem a betiltással Európa magát nehéz helyzetbe hozná, még kevésbé lenne versenyképes, mert ha nem lehet kreatívan pénzügyi termékeket kitalálni, akkor korlátozzuk a pénzügyi piac mozgását, és ezzel magunkat hátrányos helyzetbe hozva. Ami a tranzakcióadót illeti, a Tobin adót, ugye a Tobin adó modell nagyon befolyásos volt a 70-es, 80-as években, sokan kritizálták tudósok, politológusok, és sokan mondták, hogy az aláshatná a pénzügyi piacok működését, lelassítaná azokat. Az IMF azonban a valuta alap nemrégiben jelentést írt arról, hogy sokféle pénzügyi adó, tranzakcióadó elképzelhető, és vannak olyanok, mint például a pénzügyi stabilitási adó vagy az aktivitási adó, amelyek más-más dolgokat érdének el, és akik a tranzakcióadón gondolkodnak azok a kormányok, azoknak mindkét pólusra gondolniuk kell. Lehetne például a, a tőzsdén valamilyen adót bevezetni, Erről már léteznek, és mi is fogunk egyébként jelentést írni, hogy ezeknek milyen hatása lehet. Két héttel ezelőtt is megjelent egy ilyen. A tranzakcióadókkal kapcsolatban általában két szerepről gondolkodnak ezek kapcsán. Ugye a ciklikus szabályozást szükségességét enyhíthetné ezt. Például a bankok profitjára lehetne adót kivon, kivetni. Gyakran a bankok profitja már a bankoknak maguknak is rossz, és ugyanakkor, amikor meg ki kell segíteni a bankokat állami pénzekből, akkor meg az állam belerodjon ebbe. Tehát lehetne egy ilyen prudenciális eszközként is tekinteni a tranzakcióadó egyfajtáját. Aztán olyan indoklás is létez, létezhet, hogy a globalizációs piacokon, ha jól ö, használjuk persze ezeket föl, akkor ebből valóban lehet bevételt generálni, Például ilyen politikai célkitűzésekre, amelyek persze vonatkozhatnak magukra, a bankokra, vagy pedig a szegénységre, vagy a szociális programok finanszírozására, miért ne fejlesztési, klímaváltozás elleni célokra. Tehát, ahogy ön is elmondja, a pénzügyi tranzakció adó potenciáját meg kell fontolni a, a politika csinálóknak, ugye prudenciális alapokon is, hiszen a külső externáliák negatív hatásait csökkenthetik, és valóban ez legális cél lehet, hogy ez egy fenntartható bevétel lehet szociális programokhoz, egyéb politikai célokhoz, mert ne. Elnök. Nekem is lenne két kérdésem. A leverage ratio-val kapcsolatban szeretnék kérdezni. az európai rendszerek nem mindig száz százalékban felelnek meg egymásnak és az amerikaiaknak, de az biztos, hogy Európában úgy tűnik, hogy most a lépéskényszer erősebbnek látszik, mint az USA-ban. A kontinentális, kontinentális bankok ugyanis sokfélébbek, mint ahogy ezekből a diákból kiderül. Két kategóriája van a bankoknak. A spanyol és olasz bankok például, ahol leverage ratio 20% alatti, míg a francia és német bankoknál ez 40%. Tehát a lépés kényszer, a szükségesség a cselekvésnek nálunk sokkal erőteljesebb, én német szempontból mondom ezt persze, mint, USA, mint az USA-ban sok banknak úgynevezett alárendelt adóssága van, subordinated debt, és ezért azt kérdezném önöktől, hogy miközben ugye ezek az összegek három összegű milliárdokban mérhetők, mit lehet tenni? Ugye nem lehet egyik napról a másikra ilyen struktúrákat teremteni. Valóban most szemben jön velünk egy mozdony. Francia. Ah, Mielőtt még válaszolna, Tom jönnek. Szeretném kiegészíteni, amit mondott, mert az a szám, amit mondott, hát egyszerűen fergeteges. Az Európai Bank Föderáció is ezt jelezte. És hogyan magyarázza ezt a helyzetet? Mert azért európai felelősként elég nagy a nehézség, és a 30%-os amerikai finanszírozással szemben más a helyzet Európában. Mi a helyzet ezzel a mérlegen kívüli tevékenységgel? Ezt hogyan magyarázza? Ez azt jelenti, hogy az amerikai bankoknál a számokat összességében tekintik a bankok vonatkozásában? Számomra ez teljesen homályos, ezt azért meg kellene magyaráznia. Köszönöm. The point is, is fine. You did talk about the too big to, to fail uh, problem. Elnök, uh, mi a helyzet ezzel a too big to fail problematikával? Nos, az egyik megoldás az, hogy uh, nem csak arányosan növekedő, hanem arányos, arányokon fölötti tőkét kell kérni a bankoknak ezt a következtetést vonta le az OECD ajánlásokat követően azzal kapcsolatban, hogy mit is kell, mit is kell tennünk annak érdekében, hogy a bankok úgy szerveződjenek, hogyha egyes üzleti tevékenységekkel baj van, összeomlanak, vagy ki kell őket törölni, akkor a bankoknak úgy kell működniük, hogy végül is a többivel ne legyen gond. Úgyhogy szeretném, hogyha elmondaná, hogy össze tudta-e hasonlítani az érveket, a mellett és az ellene szóló érveket végezetül? Szinte költői kérdést tennék fel, mert úgy tűnik számomra, hogy tulajdonképpen, hogyha nem akarunk hamarosan ugyanabba a csapdába esni, akkor meg kell változtatnunk a viselkedésünket. És talán ez a legnehe- az egyik legnehezebb dolog, amit az ember ö, az emberektől várhat. Úgyhogy vannak-e olyan eszközök, amelyekkel, amelyeket most dolgozunk ki, úgy, új szabályozó dolgok, tőke feltételek, bármi más? Tehát vannak-e olyan eszközök, amelyek valahogy a, a viselkedési szokásokat akarják megváltoztatni? Köszönöm a kérdéseket hogy Európa hogyan fog alkalmazkodni ezek az új szabályozási változásokhoz. Fontos, hogy tudjuk, hogy Európa benne van a nemzetközi szabályozó testületekben is nyilván. Európának az a feladata, hogy a vitát jobban, hangsúlyosabban befolyásolja, mint amíg eddig sikerült neki, mert az a tény, hogy most a két decemberi javaslat ö, nagyon negatívan hat az Európai Unióban, ez részben ezen testületünkben betöltött gyenge szerepünknek köszönhető. A bázeli ez, ö, bíróság nem szabályozta eddig, hogy mi a szabályozási tőke, miből is álljon ez. Mindig választják az egyes és a kettes csoportra, és azt mondják, hogy közös ö, papíroknak ö, alárendelt adóságoknak kell ide tartozniuk, de a tagállamokra bízzák, hogy mit csinálnak ezekkel, és a subordinated debt és egyéb területeken végül is más-más módon érvényesül a, a, a kimentés, és a, a társasági jog például Svájcban ö, ö, kötvényként jelenik meg ugyanez, míg máshol nem. Tehát a, ö, minden common equity-nek van valamilyen subordinated debtje. De sok adósság típusú eszköz létezik, és ezeknek a hozzáférhetősége gyakran, ha egy bank bajba kerül, akkor nem mindig kielégítő. És adott esetben ugye, ha a bank ö, ö, csődbe megy, akkor a részvényesek minden pénzüket elvesztik. Ugyanakkor van egy visszaigényelhető rész minden banknál, tehát a bank bebukása nem jelenti feltétlenül a teljes bukást, és nyilvánvaló ezért van szükség equity share Európában hagyomány szerint, mivel nem volt eddig erről nemzetközi egyezmény, hogy mit is értsünk ez alatt. Európában minden ország más gyakorlatot követ, és különböző még a jogalkotás is. És az Egyesült Királyságban például úgy hívják ezeket, hogy preference shares, pedig ez valójában adósság, egy, egy követelés. Tehát hiába hívjuk másképp, ettől még ez nem tűnik el. Az Egyesült Királyságban, az USA-ban egyértelműbb az elnevezés. Ö, biztos, hogy az adósság egy része mindenképpen szabályozó tőke, és ami a leverage, leverage ratio-t illeti, ilyen esetben aztán még nagyobb lesz, és drágábbá válik minden. Ez tehát egy szabályozási kérdés, amit a Bázeli Bizottság ugye általános szabályokkal próbál szabályozni, de most a válság kapcsán kiderült, hogy ez nem elég, mert konkrétak a problémák. Az egyes országoknak hiányzik a tőkéjük, tőkét kell valahonnan teremteni, és ilyenkor már ezek a szabályok nem segítenek rajtuk. És akkor nincs megmondva előre, hogy hol lehet egyáltalán tőkét keresni, hol legális ez, és hol nem. Tehát jó lenne, hogyha a Bázeli Bizottságot rá lehetne venni arra, hogy a tőke definícióját átalakítsa, legyen egy kicsit flexibilisebb a definíció, és konkrétabb a szabályozás. Nyilván való, hogy több common share equity van szükség, de ez önmagában meg nem oldja meg a problémát. Az USA-ban, az Egyesült Királyságban is ez a helyzet. Ami a koncentrációs arányt illeti. Az egyik előző válaszom, amikor azt kérdezte, hogy ugye magasabb tőkedíjak helyett mit kéne tenni? Nos, most ugyanerre válaszolok, szabályozókat kéne alkotni, nem szabadna hagyni a bankokat, hogy túlzottan egy lábon álljanak, egy, még amikor egy óriás bank ugye 80%-át az eszetjeinek a, a jelzálog piacon tartja, ez ugye nagyon veszélyes, világos. Tehát az értékek, a, egy, egy bank értékpapírjának a, az eloszlását kéne szabályozni, tehát meg kéne szabályozni, meg lehetne szabni, hogy százalékos értékben, hogy, hogy mi kell a biztonsághoz. Legyen korlátozva az, hogy ne lehessen csak egy típusú modellre ráállni egy banknak, kötelező legyen többfélő, többféle több lábon állnia, és ezt részletesen szabályozni, és így talán a nagybankokat is biztonságosabbá lehetne tenni az Egyesült Királyságban. Pont a nagybankok buktak be inkább, mert tényleg volt ilyen konkrét példa, hogy 80%-át a vagyonuknak ugye jelzálogban tartották, nyilvánvaló, hogy akkor ilyenkor bebuknak. Tehát részletes szabályokra lenne szükség arra vonatkozóan, hogy a bankok a, a miben eh, helyezzék el a pénzüket. Jelenleg mondjuk a nagybankok is nagyon sokféle modellt követnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy eh, a Citigroupnál történt ilyesmi, eh, éppen azért, mert nagyok, azért alapvetően ők divers termékekben gondolkodnak, de mégis van egy olyan gondolkodás, hogy mivel nagyok, éppen ezért rendszerszerű kockázatokat rejtenek magukban, és ezért fizetniük kellene, mert óriási profitjuk van, nagy szinergikus hatásuk van, és ezt meg kéne fizetni, fizetetni velük. Nem szabadna túlzottan a nagybankokra, ugyanígy a versenypolitikára sem hagyatkoznunk csupán. Miért ilyen nagyok a bankok? Miért ilyen nagy a szerepük? Azért, mert a versenyhatóság nem ö, alkalmazta a szabályokat, amelyeket alkalmazni kellett volna. Ekkora méreteket nem szabadna megengedni. Nem halljuk a kérdést. A válasz viszont a következő. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság most erről mit gondol, vagy mit tett. Tudom, hogy volt igény, és egy újra megfogalmazódó igény, ez a bizottságnál, és a bizottságnak nyilván vannak saját szabályai, amiket követ a koncentráció csökkentésére, de úgy érzem, hogy a versenytörvény inkább csak az árban való megegyezést tiltja, és a túlzott piaci részesedésre vonatkozóan enyhébbek a szabályok. Ha nem élnek vissza a túlzott piaci részesedésükkel a bankok, akkor nem bántják őket. Ha nem egyeznek meg a háttérben, akkor akkor kevésbé bántják őket. Pedig szerintem pusztán a méret egy banknak önmagában egyfajta kockázatot rejt magában. És valószínűleg maguk a nagy bankok sem vizsgálták meg ezt nyilvánvalóan azért is, mert a és végrehajtóhatóság nem is ösztönözte őket erre. sind ja jetzt ohnehin beim zentralen Punkt. Äh, die große Phrase, Sie auf der einen Seite Egyrészt azt a tanácsot kaptuk, hogy definiáljuk újra a tőkét. Másrészt pedig a CRD 4-ről és a Bázál 3-ról tanácskozunk ősztől. Kérdezem, hogy mi a különbség a bankok érintettsége tekintetében? Mire vezethető vissza ez a különbség? Tehát mi benne rejlik a különbség? És úgy hiszem, hogy a definíció, kérdezem, hogy ez a definíció inkább az investment bankoknak és nem a retail bankoknak felel meg, és ilyen módon nem jön létre a level playing field, az egyenlő pályák, egyenlőségek. Vagy esetleg a különbség, kérdezi ott már Karasz, abban rejdikem, hogy itt struktúrákat tisztázandó közpolitikai célokat lehet ezzel az új definícióval végrehajtani. Közpolitika, mint Ordnungspolitika, német Ordnungspolitik szellemében. Azt tehát a kérdésem, hogy mit kell nekünk tennünk ahhoz, hogy ezt a különbséget meg lehessen haladni. Mert hogyha ezt a különbséget nem küszöböljük ki, akkor nem sikerül demokratikus többséget kialakítani Európában, sem a piacon, sem a parlamentekben. Annak érdekében, hogy a Bázal 3-at elfogadjuk. A demokratikus többséget persze akkor lehet megvizsgálni, hogy fennáll vagy sem, hogyha a Bázeli Bizottság készen van a munkájával. Ez a következő szempont. Tehát milyen esélyt lát arra, hogy a Bázeli Bizottságban még megtörténik az, hogy a különbséget kiküszöbölik. Ezen kívül mit gondol? Hogy egy hatástanulmányjal vagy pedig ezen a szabályok reálgazdaságra való kihatását vizsgáló hatástanulmányjal eh, át lehet-e alakítani gondolkodásmódunkat, is, meg lehet-e határozni az okát az igazság, ennek az egyenlőtlenségnek, hiszen csupán, hogyha az egyenlőtlenség okát ismerjük, tudjuk megkeresni a megfelelő eh, célszemélyt, illetve meg tudjuk, hogy hol, tudjuk meg, hogy hol kell módosítani a rendszert, hiszen ezen az alapon a demokratikus többség a Bázeli Bizottság javaslatainak támogatására nem jön létre, holott mindent arra akarunk helyezni, hogy megfelelő választ adjunk a krízis kihívásaira, és hogyha nem jön létre a megállapodás, akkor a krízisre adott politikai válaszok hitelét aknázzuk alá, és ez is visszahull ránk. Thank you for the question. I, I think it's, uh... Köszönöm a kérdést. Úgy hiszem, valóban e tőke szinteket, amelyeknek meg kell felelni, Úgy hiszem, hogy ez a fontos, tehát, hogy a Bázeli Bizottsággal a Európai Bizottság felvegye a kapcsolatot, fenntartsa a kapcsolatot, hiszen a Bázeli Bizottság konszenzuális alapon dönt, addig nem is finalizálnak, véglegesítenek a megállapodást, amíg nem jön létre a konszenzus. A statisztika. Ugye az IMF-nek is van egy ilyen tanulmánya, de azt tudhatjuk, hogy a legtöbb európai országban sokkal több tőkét kell tenni a bankokba azért, hogy megfeleljenek az új Bázeli Bizottság által javasolt normáknak. De ezen normákról még vita zajlik. Jövő bukásra, akarom mondani jövő őszre, kialakul a Bázeli Bizottság javaslatai, kialakulnak, Németország is persze a Bázeli Bizottság tagja, és így eh, valószínűleg mindent meg fognak annak érdekében tenni, hogy az európai országokra ne ilyen aránytalan tőketeher terhelődjön. De még ha kompromisszum is létrejön, terhet fog ez jelenteni. A jelenlegi javaslat azt mondja, ha magas a tőke szintje, és az első oszlopban a tír vanban a common equity serek vannak, akkor mit tegyünk? Hát ez a kiinduló alapja a bázeli tárgyalásoknak, és ez nem több és nem kevesebb, mint egy jó nagy challenge, egy jó nagy kihívás. Azaz tehát eh, lehet, hogy a vége az lesz, hogy azt fogjuk mondani, hogy az minden egyes oszlopba tartozó, tehát legjobb minősítést kap, kapó tőke eh, ilyen capital equity share kell, hogy legyen. A krízis nem a tőke adek, veszi, eh, tehát a capital adekveszi résió okozta, nem. Tehát azáltal, hogy azt mondjuk, hogy emeljük meg a tőke megfelelést illetve és common equity serként definiáljuk a tőkét, ez megoldja a problémát? Nem. Nem oldja meg a problémát. A probléma, még egyszer mondom, likviditás hiányából ered. A Basel 2 is oda vezet, hogy túl alacsony szintű tőke tartalékokat tartalz, tartsanak, hiszen ö, azt akarjuk biztosítani, hogy ö, a bankok fel tudjanak készülni a recesszióra, elegendő tőkét tároljanak. De nem elegendő azt mondani, hogy növeljük meg a tőkét, és a tier van equityből csak serek legyenek. Hát ez nem. Egy holisztikusabb megközelítésre van szükség, több common equity van szükség, több tőkére van szükség, de a likviditási problémákat is meg kell oldani, főleg a securitization, tehát az értékpapírokkal ellátott piacon. Látni kell, hogyan működik az értékpapírosítás a ilyen döglött papírok kollateralizálása és becsomagolása és továbbadása hogyan működhet, hogyan lehet ezen ellen fellépni, és hogyan lehet ilyen szisztematikus biztonságot teremteni. Hiszen a CDS és a clearinghouse rendszere okozza a likviditási problémát. Ez az a piac rész, amely tényleg a 2007-es krízisbe is bele sodort bennünket. Nem a bankok voltak alul kapitalizálva, de miután megtörtént a krízis, azután persze alacsonyabb szintű tőkét ö, ö, akkumuláltak. Tehát én az európai döntéshozóknak azt mondanám, azt tanácsolnám, hogy egy diversifikáltabb megközelítésre van szükség, és szisztemikus kockázat szabályozására nem csak a bank leverage ratio-ról, nem csak a banktőkéről van szó, hanem a tőke piacokon és a, a kötvénypiacokon a tőke likviditás helyzetét meg kell vizsgálni, hiszen ez a, ez a struktúrált piac dőlt össze. Egy nagy szabályozott tőkepiac van Németországban, de a szekuritizáció, tehát az értékpapírosítás az USA-ban és az Egyesült Királyságban történt, és ez volt a szisztemikus kockázat oka. Tehát úgy gondolom, hogy a szisztematikus kockázat, a rendszerszerű kockázatot több szempontból kell figyelembe venni, a Bázeli Bizottság pedig csak a bank szempontjából veszi figyelembe. Tehát voltak éppen az európai döntéshozóknak ezt mondanám, hogy jobban diversifikáltabban szemléljék ezt a problémát. Just one follow-up thought. Uh, there was a question earlier. Uh, I, I, uh... Madame, you had asked about the... Uh... Még egy gondolatom van ezzel kapcsolatban. Ugye azt kérdezték, hogy hát hogyan lehet majd pénzhez jutni a jövőben, hogyha ezeket a tőke megfelelési mutatóknak meg kell felelni. Mi a megoldás? Hát sok országnak bizony meg kell gondolnia majd, különösen olyan országokban, ahol nincsenek struktúrált pénzpiacok. Nincsenek rendes, igazi nagy tőkepiacok de a bank, ahol tehát a bankfinanszírozástól függnek, itt a nemzeti fejlesztési bankok létrehozásáról kell gondolkozni, amelyeket a adóforintokból, jó legyen adócent vagy adó euróból tartanak fenn, és ez nem egy olyan radikális gondolat, nem egy keret, eretnek gondolat Svájcban, a kantonális bankok, a kantonális bankok, azok a kanton tulajdonában vannak. Mondjuk a Zürich kantonális bank, a Zürichi kanton tulajdonában van, és hát persze ők rájuk nem vonatkoznak az EU versenyszabályok, tehát ilyen módon szubsz, támogatják a banki de hogyha ezek a nemzeti fejlesztési bankok megerősödnek, akkor az EU versenyszabályával összeegyeztethetően kell ezt végrehajtani, de fejlett pénzgazdaságban működik ez. A UBS Credit Suisse nem veszélyezteti a private eh, hitelpiacot. Egyszerűen vannak magánbankok, és hat a kicsik, és hatalmas, és aztán vannak ilyen kantonális bankok. Működik ez teljesen jól egy egészséges rendszerben. Köszönöm szépen. Kérdeze még valaki. Az utolsó javaslatra szeretnék válaszolni. That have been taken by, uh, the EIB. Nyilván voltak kezdeményezések, és nyilván ezt ön is tudja. De nyilván szeretnénk, hogyha ilyen jellegű bankrendszer kerülne kidolgozásra, és a vita nyitott az Egyesült Királyságban, Nikleget is aggatnak, aggasztanak olyan dolgok, amelyeket ön is felvetett. A kérdés nem csak az, hogy a bankok ellássák a feladatukat. Az én kérdésem az, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy minden bank megfelelő munkát végezzen, ne csak spekuláljon és buborékokat képezzen. Hogyan érjük azt el, hogy a gazdaság finanszírozására használják a pénzüket, és ne a buborékok képzésére. Ez a kérdésem. Nyilván elfogadom a javaslatát, de ezt szeretném tudni. Hadd mondjam még el azt, hogy ott volt a provoker javaslat, amit most Obama terjesztett be, nevezetesen, hogy azoknak a bankoknak, amelyeknek biztosított betétjei vannak, nem kereskedhetnek velük. Tehát nem fektethetnek be a tőzsdére saját maguk, csak a klienseik nevében. És magán equity-be és hedge fundokba sem fektethetnek be ezen javaslat alapján. Tehát, hogyha például egy bank betét biztosítást akar átvenni a kormánytól, csak akkor tehetik, hogyha a kormány is egyetért ezzel. Nem hiszem, hogy a szisztemikus kockázatot érinti ez annyira, de ez a bankokat kevésbé függővé tennék a kockázatos befektetésektől. Ugye ott volt a shore banking problématikája, a bizonyos tanácsadói munkával, kevesebb szolgáltatást nyújtanának, és nyilván biztonságosabbak lennének. Ez persze nem azt jelenti, hogy elvegyük a kockázatot a nagy kockázatvállaló bankoktól, de talán a betétekről le kellene venni ezt. Tehát nem azt mondom, hogy a Vókal javaslat is ugyanazt tartalmazza, mint az önöké, hanem az, hogy nagyon fontos javaslat ez, föl kell osztanunk a bankokat, bizonyos bankok ezzel foglalkozzanak, kevesebb területtel, a Deutsche Bank pedig majd mit tudom én, fektessen be bizonyos dolgokba, és vállalja a kockázatot. De nem a nagyokat akarjuk itt még nagyobbá fölfújni, hogy aztán utána nyugodtan csinálják, amit akarnak, mert attól tart, azt mondják, hogy elég nagyok ahhoz, hogy ne bukjanak bele. Nagyon köszönöm, Alexander úr rendkívül értékes információval teli ö, beszámolót hallottunk öntől, és igen, élénk vitát is ö, eredményezett ez. Azt hiszem, hogy élethosszig tanulhatunk erről a rendkívül összetett témáról. Úgyhogy kedves kollégák, köszönöm, kedves hallgatóság, köszönöm, a tolmácsoknak is köszönöm a kitartást, nagyon jó volt ez a délután, lezárom az ülést. Következő ülésünk csütörtökön, május 6-án lesz, és az utolsó tematikus dokumentumról folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen! Nice. And, uh, and you, your ability to express yourself in a concise way. Yeah. Admirable. Oh.